Good morning, colleagues. Jó reggelt, üdvözlök mindenkit. A Fejlesztési Szakbizottság eh, nyári szünetet követő első ülésén. Kicsikét késve kezdünk, eh, remélem, hogy pontosabbak tudunk lenni a jövőben, mert eh, ha így elvesztegetjük az időt, akkor nem kaphat mindenki lehetőséget, hogy felszólaljon. Ma egy kicsikét később kezdtünk, de reméljük, hogy be tudjuk hozni a késedelmet. Remélem, hogy kipihenték magukat a nyáron, és újult erővel kezd, kezdhetjük a munkát. Gondolom, hogy mindenki hozzám hasonlóan követte az eseményeket, a híreket, és Ebből láthatjuk, hogy Gázában vagy az ebola járvány által érintettek körében, Szíriában nem volt feltétlenül felhőtlen a nyár. Sajnos a világ összes problémáját nem tudjuk megoldani, de mindenféleképpen bizonyos területeken komoly felelősségeket kell vállalnunk, így például az humanitárius segélyek kapcsán minél hatékonyabban kell eljárnunk, hogy ezek a segélyek minél előbb eljussanak az érintettekhez, és a bizottsággal is megkívánjuk vitatni, hogy mennyire hatékonyak ezek a segélyek, és különösen azok eljutatása. Először is el kell fogadnunk a napirendünket, vannak-e kifogások a tervezettel kapcsolatosan. Amennyiben nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Akkor a második napirendi pont a július 20-22-i jegyzőkönyv elfogadása. Kérem, hogyha bárkinek hozzáfűzni valója van a titkárságnál jelezze amennyiben az ülés végéig ilyen nem érkezik akkor elfogadottnak tekintjük a harmadik napirendi pontunk a koordinátorok július 22. i ajánlásainak elfogadása itt is jegyzőkönyvet kell elfogadnunk és hogyha bárkinek felvetése van akkor kérem ezt a titkárságnál jelezze egyébként elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet is. a négyes napirendi pont az elnök bejelentései. A fő bejelentésem az, hogy egy rendkívüli bizottsági ülésre került sor jövő hétfőn, szeptember 8-án, fél öttől fél hatig, fél hétig, Pibalks biztos úrral fogjuk megvitatni a stratégiai párbeszédet, illetve az együttműködési eszköz sorsát. a parlamenten belül mi vagyunk kizárólag felelősei ennek az együttműködésnek úgyhogy azt kell megvizsgálnunk hogy a rendelkezésre álló forrásokat megfelelően használták fel tehát az elkövetkezendő öt éves időszakban kerül sor majd erre a vizsgálatra és hétfőn meghallgatjuk ez ügyben a biztos urat. ötös napirendi pont a bizottság részéről McGrady úr fog beszámolni. Nem tudom, hogy van-e bejelenteni valója. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlök én is mindenkit. Röviden szeretnék megemlíteni néhány kezdeményezést, amit a bizottság a jelenlegi munkaprogram keretében az év vége előtt kíván előterjeszteni. Három munkaanyagot terjesztünk majd elő. Az egyik több tagállam által felvetett aggályokra igyekszik választ adni a humanitárius segélyek ügyében és a humanitárius fejlődés kapcsán az eredmények keretével kapcsolatosan is végeztünk munkát, így például az EU kiadások monitorozásával kapcsolatosan, és a szokásos jelentést is el fogjuk készíteni a nemek közötti esélyegyenlőség kapcsán tett fellépésekkel foglalkozva a kötelezettségvállalások megvalósítását is át fogjuk tekinteni az élelmiszerbiztonság területén. Végezetül pedig a bizottság egy közleményt kíván elfogadni az év vége előtt a globális partnerséggel kapcsolatosan. A jövő évben elfogadandó nemzetközi megállapodás kapcsán. És ma délelőtt még erről szót fogunk ejteni, illetve jövő a biztos úrral is majd felvetjük ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Vannak-e kérdések a bizottsághoz? Minden világos. Köszönöm szépen, akkor kíváncsian várjuk ezeket a közleményeket, illetve majd megnézzük, hogy mit kell tennünk ez ügyben. A hatos napi rendi pont egy nagyon fontos pontja a mai napi rendünknek. Matthias Percsárdal folytatunk eszmecserét a az UNVRA részéről, itt Brüsszelben az EU képviseleti irodájának vezetője. A szándékunk szerint megvitatjuk a gázai helyzetet, elsősorban azokat a területeket, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak, konkrétan a humanitárius segélyeket. Úgy tűnik, és ez a jó hír, hogy a tűnik tartós, ugyanakkor viszont rossz hír, hogy több száz palesztin és kb. 60 izraeli katona esett áldozatul, és a legfiatalabb palesztin áldozat, áldozat pár hónapos volt, a legidősebb pedig 90 fölött. Az nyár folyamán megkezdtük a munkát, és nagyon nehéz körülmények között kellett felépnünk. Az UNVRA munkatársai is egyes esetekben családtagjaikat elvesztették a konfliktusban, úgyhogy remélem, hogy ön át tudja adni együttérzésünket az érintett családoknak. Tehát a két előadót meghallgatjuk, és utána megnyitjuk a vitát. Nyilván most nem tudjuk a nagy problémákat mind megoldani, de azt mindenféleképpen át kell tekintenünk, hogy mit kell még tennünk a jövőben, hogyan fókuszálhatnánk a tevékenységünket a jövőben. Tehát először is az UNDRA képviselőjének adom meg a szót, hogy mi a helyzet, és még hozzátenném, hogy eh, nyilván augusztusban eh, számtalan eh, esemény történt, és a parlament is meg kell, hogy vitassa ezeket a kérdéseket. Sor került az AFET-tel egy megbeszélésre, Nyilvánvalóan el kellett hártani minden akadályt azelőtt, hogy a segélyek eljussanak az érintett területre. Ez egy telefonkonferenciás megbeszélés volt augusztus során, és akkor most megadom Richard úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha egyetértenek, néhány képet szeretnénk először is bemutatni, hogy egy percben bemutassuk, hogy igazából milyen alapokon zajlik majd a vitánk. Thank you very much. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ezeket a képeket az egyik fotósunk készítette, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne képekben is bemutatni, hogy mi történik ott. Elnök asszony, hogyha megtehetem, akkor mindenképpen Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt az újraválasztott bizottság előtt felléphetek. Szeretnék gratulálni önöknek, hogy beválasztották önöket a parlamentbe, ebbe a szakbizottságba, és az UNRVA reméli, hogy eh, nagyon gyümölcsöző együttműködés alakul majd ki, ugyanúgy, mint a korábbi parlamenttel. Most röviden szeretném az UNRV a szerepét vázolni, tehát ez a palesztin menekültekkel foglalkozó ENSZ szervezet. Igazából az UNRV a neve szinte kiejthetetlen. Az előbb vázoltuk, hogy ez minek a rövidítése. A szervezetet 1949-ben hozták létre, és pedig az ENSZ közgyűlése a megbizatása az volt, hogy segítse a palesztin menekülteket. 5 millióan vannak, és Jordániában, Cisjordániában, Gázában laknak. Azóta próbálunk megoldást találni a menekült problémára. A politikai megoldás az ENSZ más szerveinek a kezében van, tehát mi egy segélyszervezet vagyunk. Mi megpróbálunk alapvető szolgáltatásokat nyújtani, különféle szociális jutatásokat, egészségügyi, oktatási segítséget próbálunk nyújtani. Ezek a szolgáltatások 30 ezer embert foglalkoztattak, tehát 30 ezer ember foglalkozik a szolgáltatásainkkal, és szinte teljes mértékben önkéntes adományokból tartjuk fenn magunkat. Gázában 12.500-an dolgoznak helyiek, és ezen kívül 10 külföldi. Ezek az emberek osztják szét például a segélyeket. Ebbe bele tartoznak orvosok, tanárok, adminisztrátorok, ők foglalkoznak a szolgáltatásainkkal. Tehát ők juttatják el a szolgáltatásainkat az emberekhez, az érintettekhez. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon hősies munkát végeznek, és itt is szeretném megköszönni munkájukat, hiszen borzalmas körülmények között kell helytelniük. 11 munkatársunk meghalt az elmúlt 50 nap során. Ki kell hangsúlyoznom, hogy az Európai Unió az egyik kulcs donorunk, a legnagyobb. Igazából a munkatársaink bérének 50%-át az Európai Unió, az európai intézmények és az önök kormányai finanszírozzák. Tehát nagyon hálásak vagyunk ezért. Úgy gondolom, hogy önöket is érint éppen ezért, hogy hogyan végezzük munkánkat. Szerintem nagyon jó befektetés ez. Most uh, szeretnék áttérni a válságra. Tehát nézzük meg, mi volt a válság előtt. A gázai övezet borzalmas helyzetben volt a válság előtt is. A szociális, gazdasági helyzet riasztó volt. Szeretnék egy példát mondani. 2000-ben 80 ezren voltak Gázában, akik csak is azért maradtak életben, mert mi adtunk nekik eh, élelmiszert. És ez a szám pedig 150 eh, ezerre nőtt. Tehát itt 1,7 millióan laknak Gázában, és körülbelül 1 millióan függenek a nemzetközi segélyektől, hogy egyáltalán életben maradjanak. A lakosság 65%-a 24 évnél fiatalabb Gázában. A munkanélküliség 40%-os volt, az ifjúsági munkanélküliség 65%-os nagyon sok adatot hoztam magammal, de emellett szeretném még elmondani, hogy kutatásokat is folytattunk, és kiderült, hogy a Gázában található vízkészlet 90%-a ihatatlan. Így, ha fennmarad ez a helyzet, és nincsenek drámai változások, 2020-ra Gáza lakhatatlanná válik. Tehát a válság előtt is borzalmas helyzet volt. A válság alatt, hogyha emlékeznek rá, 300 ezer embernek adtunk menedéket 85 iskolában. Ez körülbelül Bonn lakossága. Tehát 300 ezer ember húzta meg magát az iskolákban. Tehát ott, ott tudtak zuhanyozni, aludni, de csak nagyon alapvető szolgáltatások vannak. Tehát mondjuk 300 ezer emberre, és iskolánként mondjuk 10 WC van. 40 ezeren állami iskolákban voltak, ezen kívül még további 500 ezer embert helyeztünk el, akiknek szétbombázták a lakásait. Tehát összességében a válság alatt az 1,7 millióból 1,6 millió teljes mértékben az ENSZ segélyeitől függött. Tehát természetesen a ECRC, a Vöröskereszt és egyéb szervezetek is ott voltak, de főleg a mi szervezetünk viselte a teher oroszlán, oroszlán részét. Természetesen segítettünk a kórházakban, megpróbáltunk üzemanyagot szállítani, amennyire lehetséges volt. Emlékeztetnék arra is, hogy nem eh, ez volt az első alkalom, hogy Gázát megtámadták. 2008-2009-ben is, 2012-ben is voltak támadások Gáza ellen. Tény, hogy a gázai lakosság az az egyetlen olyan lakosság, amely nem tud elmenekülni, hiszen hogyha válság van, lezárják Gáza határait. Tehát az emberek nem tudnak elmenekülni sehova. Tehát Izrael lezárja a határokat, és az emberek néha azt se tudják, hogy hova menjenek. Azt is el kell mondanom, hogy most is, mint a korábbi válságok során, az ENSZ intézményeit is találat érte pedig nagyon jól tudják az izraeliek, hogy hol vannak a létesítményeink. Az izraeliek megkapták a GPS kódokat. Az izraeli hadsereg többször megkapta az intézményeink pontos helyszínét. Láttuk, hogy masszív bombázás volt. Gáza egy nagyon sűrűn lakott térség. Éppen ezért eh, hihetetlenül magas a civil áldozatok száma. Nem szeretném most a szomorú statisztikát megismételni, de a gázai civilek hihetetlenül magas árat fizettek. Az egész gázai övezet több százezer ember otthona nélkül kell, hogy kijöjjön. Tehát több százezer otthont romboltak szét. De most eleget mondtam már, de még szeretném hozzáfűzni, hogy 11.200 sebesült volt. Olyan sebesült, aki valószínűleg soha nem gyógyul ki. Maradandó sérüléseket szereztek. Több ezer sérült volt a korábbi ellenségeskedések során is. Ez óriási teher a társadalomnak, hogy foglalkozzon ezekkel az emberekkel. Körülbelül 140 ezren vesztették el otthonukat a válság alatt. És igazából ez csak megkoronázza a borzalmas helyzetet, hiszen 2004 óta egyre rosszabb a helyzet. 2004-ben már több ezer menedékhelyet, lakást rombolt szét Izrael, és a most szét romboltak pedig ehhez még hozzájönnek. Tehát eh, elmondtam már, hogy iskolákban helyeztük el az embereket. Az egész infrastruktúra, a víz, az áram, a gáz, a kórházak teljesen lepusztult állapotban vannak, és újra kell építeni őket megkezdődött az iskola. 240 ezer gyermek jár a mi iskoláinkba, és a ottani palesztin hatósági iskolákban most körülbelül ugyan ennyien járnak, nem tudott elindulni a tanév. Nagyon fontos, hogy elinduljon. Mi vagyunk az egyetlen ENSZ intézmény, amely ott a gyerekeknek lehetővé teszi, hogy műholdas adások segítségével tanuljanak. Szíriában is megteszük, és ezt is önöknek köszönhetjük. Áttérek az újjáépítésre. Éppen, hogy eh, megkezdtük a kalkulációt, hogy mennyibe kerül majd az újjáépítés. Rengeteg eh, újjáépítendő van. Ott van eh, a Hamas is ott van, Izrael valahol tisztázni kell, hogy mire számíthatunk, hogy vannak-e még fel nem robbant lövedékek mind a két oldalon. Vél, véleményünk szerint körülbelül 800 millió euróba kerül majd az újjáépítés, hogy az alapvető dolgokat újjáépítsük. 280 millió euróba kerül majd a humanitárius segítség és a korai újjáépítés. Tehát ez azt jelenti, hogy először is az iskolák, a kórházakat kell újjáépíteni. Az UNRWA létesítményei közül több mint száz megsemmisült vagy károkat szenvedett. Tehát 280 millióba fog ez az idén kerülni, hogy megkezdjük az alapok felépítését. De a leglényegesebb az, hogy az embereknek legyen valamilyen kilátásuk, hiszen a tűzszünet csak ideiglenes. Az a lényeg, hogy legyen egy tartós tűzszünet, hiszen csak ez tud valamilyen kilátást adni az embereknek, ezt pedig csak is politikailag lehet elérni a nemzetközi közösség figyelmét is évren kell tartani, és most az önök segítségét is kérem ehhez. Tehát szorgalmazzák az Európai Unió politikai vezetős, vezetésénél, hogy ne legyen visszatérés a válságba. Próbáljanak odahatni, hogy legyen valamilyen perspektívája a lakosságnak. alapvető változásoknak kell bekövetkeznie, hogy milyen élete legyen ennek az 1,7-1,8 millió embernek. Lehetővé kell tenni a kereskedelmet, lehetővé kell tenni az áruk, emberek szabad mozgását. Tehát most nem szeretném ezt itt részletesen vázolni, de nem térhetünk vissza a korábbi státuszkóhoz. És természetesen a palesztin hatóság is felelős. És neki kell ellenőrizni a Gáza övezetet. A megválasztott palesztin hatóságnak a felelőssége, hogy politikailag kézben tartsa a helyzetet. Végezetül pedig igazából elszámoltathatóságra is szükség van. Felelősségre. Számos alkalommal szekték meg a nemzetközi jogot, és az ENSZ részéről azt követeljük, hogy alaposan vizsgálják ki azt, ami történt. Legyenek felelősök, nevezzék meg a felelősöket, hiszen valaki felelős a civilek életéért. A civilek kioltott életéért. Az önök segítségére is számítunk ezen vizsgálatok során. Az uh, ENSZ intézményei most kezdik a helyzet kivizsgálását. Most egy utolsó megjegyzésem is van. Elnök asszony, beszélnek majd a költségvetésről. Talán nem ez a kulcskérdés, de nagyon fontos. Hogyha a jövőbe tekintünk, Palesztina és az UNRV a kapott egy költségvetési sort önöknél. Hálásak vagyunk ezért. De őszintén el szeretném mondani, hogy a kötelezettségvállalás nagyon fontos erre a térségre. És nagyon fontos, hogy több évre terítsük ki a forrásokat. Tehát eh, mivel a 2015-ös költségvetéssel foglalkoznak, kérem, ne felejtsék el ezt a költségvetési sort és a kötelezettségvállalásokat. Tehát mi azonnal eljuttatjuk a támogatásukat az emberekhez. Köszönöm szépen. Um, thank you very much for the... Köszönöm szépen a megható fényképeket is, és hogy beszámolt erről a rendkívül fontos munkáról, amelyet végeznek Jean-Louis de Bruyel az Európai Bizottság ECO részlegétől, aki a humanitárius segítségnyújtással foglalkozik, melegen üdvözöljük a körünkben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel ez az első felszólalásom az önök szakbizottsága előtt, követem Matthias jó példáját, és én is szeretném önöket biztosítani teljes együttműködésemről és az általam képviselt részlegi együttműködéséről a teljes parlamenti ciklusok alatt. Azért vagyunk itt, hogy önöknek beszámoljuk, és amilyen gyakran ez szükségesnek ítélik, el fogunk jönni, és a rendelkezésükre állunk hogy a formális beszámolókon kívül is mindenféle tájékoztatást megadjunk, illetve kapcsolatfélvételre készen állunk mindenféle humanitárius segítségnyújtási kérdésben. Hölgyeim és uraim, nehéz volt ez a nyár. részletesen meg tudják majd ezt vitatni ma délután a biztos asszonyjal, Georgiva asszonyjal. A főigazgatóságunk, az humanitárius segítségnyújtásért felelős főigazgatóság régóta dolgozó kollégák azt mondják, hogy soha nem éltek még át ilyen nehéz időszakot, mint a legutóbbi ö, időben, és amely sajnos még továbbra is tart. Megdöbbentő, ö, ö, elnök asszony, hogy minden ilyen válságnak, mindegyik válságnak emberi oka van. Nem földrengésről beszélünk, ö, ö, és, de még az ebola jármánynak is persze van természeti eleme, de az, hogy ilyen méreteket öltött, ez is arra vezethető vissza, hogy nem volt megfelelő reakció a válság kialakulásának az első időszakában. Ezért ölthetett ekkora méreteket ez a járvány. Tehát minden ilyen válságban fontos az emberi tényező, amelyet most megtapasztalunk. Új humanitárius helyzetről van szó, amelyről Matthias is nagyon ékes szólóan beszámolt úgy reagáltunk, ahogy tudtunk, vagyis azonnal megküldtük partnereinknek a jelzést, mely szerint újra programozhatják a rendelkezésre álló hiteleket. Ez 17 millió volt, ez 2014-es hitelkeretről beszélek, tehát ezt újra programozhatták, hogy a rövid távú humanitárius igényeknek meg tudjanak felelni, amelyek a helyszínen adottak. De legyen teljesen világos a helyzet, ezt a pénzt már elköltötték, már leköltötték más célokra, mint amelyekre eredetileg szánták. Ezért tehát hiány keletkezett, és további sürgős igények ezekre nem áll rendelkezésre pénz. Vannak még bizonyos hitelkeretek, amelyek nem kerültek el költésre, és júliusban pedig 5 millió eurót költöttek el humanitárius célokra. A következő hét, hetekben további beavatkozásokra lesz szükség ennek az összege szintén korlátozott, de részét képezi a nemzetközi közösség kötelezettségvállalásának. Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a, az Európai Unió humanitárius költségvetése a gázai válsággal kapcsolatban körülbelül 23 millió euróra rúg a mai napig, tehát ez az izraeli-palesztin válság kirabbanása óta számítandó. Más igények is vannak, nyilván például egészségügyi igények, egészségügyi beavatkozások költségei a válság alatt, egy minimális egészségügyi ellátási költség, az infrastruktúra lerob, ö, ö, elpusztulása által szükségessé tett ö, igények, higiéniával, ö, ivóvíz ö, ellátással kapcsolatos igények, stb. A Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottsága volt a partnerünk az a természetesen, valamint a Nemzetközi Élelmezési Alap is partnereink közé tartozik. Elnök asszony, a legutóbbi válság, rendszeres válság jelentésünk augusztus 26-án került nyilvánosságra, és ez az önök részére is elérhető. Ez részleteket szolgáltat a legutóbbi hetek intézkedéseiről. Hölgyeim és uraim, amikor ilyen ö, emberi okokra visszavezethető ö, válságokról kell beszélnünk, és a biztos asszony is ö, valószínűleg erre vissza fog térni ma délután, akkor itt nem csak a finanszírozás kérdése merül fel, hanem a hozzáférés megkönnyítése, a segítségnyújtáshoz való hozzáférés megkönnyítése, és a kapcsolattartás a válság által érintett népességgel. A válság még mindig tart, és nagyon nehéz az id- ez az időszak. Vagy egyáltalán nincs hozzáférés, Szeptember 1-én az egy, szeptember 1-én tudott csak a szakértőnk bejutni a gázai övezetbe. A nagy-britanniai Oxfam képviselői közül 30-an várják a vízum kiadását, ami, ami még mindig várat magára. Matthias beszélt, hogy az UNRVA kollégái esetében mi a helyzet. Az ENSZ kollégái, egyéb más NGO szervezetek munkatársai, humanitárius segítségnyújtási szervezetek munkatársai nem jutnak be, illetve célpontokká válnak, a konfliktus célpontjaivá válnak, amelyet amely ideiglenesen nyugvópontra jutott a fegyverszünetnek köszönhetően, amelyről az imént szó esett. Ugyanakkor a fenyegetés továbbra is súlyos, az humanitárius szempontból is, és megnehezíti a hatékony humanitárius segítségnyújtást. A humanitárius segítségnyújtó szervezetek megteszik, amit lehet. Néhány további intézkedést is sikerült megvalósítani. Ugyanakkor szinte azt mondanám, hogy persze az lenne a legjobb, hogyha nem lenne erre szükség, de most elkezdhet a elkezdődhet az újjáépítés, a konszolidáció időszaka. Önök jobban ismerik az Európai Unió terveit ezen a téren. Tudják, hogy a status, az ex ante status quo nem megoldás, tehát a válság kirobbanása előtti helyzet újra visszaállítása nem megoldás, ez csak egy fellélegzést jelenthet, de ki kell lépni ebből a helyzetből. Reméljük, hogy ö, hamarosan összeülnek a felek, hogy politikai megoldást találjanak. Egy érdemi ö, ö, megbeszélést, konferenciát tervezünk, amelyre talán október táján sor kerülhet. De nyilvánvaló, hogy a humanitárius segítségnyújtás már a határait feszegeti, és a fejlesztési költségvetés újra programozására van szükség. Idáig nem nagyon látható az, amit mi tettünk, illetve a, amit az Európai Unió, illetve amit a tagállamai is tettek. Mérleget lehet vonni a beavatkozásokról, Reméljük, hogy ezt a mérleget most már el fogjuk tudni készíteni, annak is köszönhetően, hogy most már be lehet jutni a gázai övezetbe. Ezzel most befejezem a bevezetőmet, elnök asszony, és rendelkezésre állok további, hogyha további kérdésük van. Köszönöm szépen a bizottság bemutatóját. Még azt is szeretném elmondani, hogy itt van velünk Olivisata Defco-tól, amely a hosszú távú újjáépítésért felel, hamarosan szót fog kapni, de most önöket szeretném kérdezni majd először, hogy szóljanak hozzá, hatan jelentkeztek. Time to give people. És ki kíván még szólni, hogy lássuk, mennyi idő jut még további hatan jelentkeztek, tehát összesen 12-en. Kérem, hogy két percre szorítkozzanak a hozzászólásukban, hogy az előadóink reagálni tudjanak, illetve hogy a DEFCO képviselője is szót kaphasson. Az első két hozzászóló, Steele és Noise. Steele úr. Köszönöm, elnök asszony, először is üdvözlöm a két előadót, és nagyon hálás vagyok a bevezetőikért. Szeretném először is sajnálatomat kifejezni az ENSZ munkatársainak elveszése felett, és az összes áldozat kapcsán is, akik a gázai övezetben a katonai beavatkozás áldozatául estek, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy több mint 11 ezren sérültek meg a konfliktusban. Nagyon rövid leszek. Természetesen mi is szorgalmazzuk, és szorgalmaztuk a tűzszünetet, ami több mint egy hete megszületett. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a sorsa. Reméljük, hogy ez állandósulni fog, és előbb-utóbb a politikai megoldásra is lehetőség lesz. A biztonság szempontjait sem szabad Izrael kapcsán figyelmen kívül hagyni, de természetesen legalább ennyire fontos, hogy a palesztinok saját államhoz való jogát, a békéhez való jogát is tiszteletben tartsuk a gázai övezetben. Mint ahogy önök is elmondták, itt nem csak a mostani válságról van szó, gyakorlatilag egy állandósult válságról beszélhetünk a gázai övezetben, és e tekintetben szeretném önöktől hallani, hogy milyen, együtt, milyen az együttműködés a kulcs szereplőkkel, ideértve Egyiptomot is, illetve más szereplőket a térségben, ha hallanánk arról is, hogy várhatóan mi fog történni a válságot követően, hogy elkerüljük a status quo-t. Hautala asszony következik. Majd köszönöm szépen, és én is köszönöm mindkét előadónak a hozzászólását. Azt hiszem, hogy a mi bizottságunknak mindenféleképpen el kell ismerni az önök erőfeszítéseit. Két megjegyzésem lenne. Az egyik a parlament fellépését illeti. Ma az idei nyáron Szíriában, Irakban, Libanonban is szemtanúi voltunk válságos helyzeteknek, és mindenféleképpen eh, szükség lenne a parlamenten belül egy task force ra aki gyorsabban eh, reagálhatna mint ahogy ez eh, a nyáron történt. úgyhogy én kérném az elnök asszonyt hogy a lehetőségeinek keretein belül a jövőben tegyünk mindent meg annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő. A humanitárius segélyeket nem választhatjuk külön a politikai megoldástól. A gázai övezetben a helyzet egyre élesebbé válik, és ez sem a gázai övezet számára, sem pedig azon körülmények szempontjából, ahogy az ENSZ ezt a helyzetet megközelíti, nem engedhetjük meg, hogy a status quo rögzüljön. Változásra van szükség, a Hamasszal is tárgyalni kell, Izraelnek le kell ülni a Hamasszal, Egyiptommal, és ha azt mondjuk, hogy a Hamas számukra nem tárgyaló partner, akkor ezzel megint a válság széles sodródhatunk. A fegyverszünet nem csak az áldozatok, az ENSZ munkatársai szempontjából nagyon fontos, hanem azért is, hogy a világ számára világossá tegyük, hogy az ENSZ mindenféle jogsértés esetén fellép. Végezetül pedig a közel-keleti folyamat is felül kell vizsgálni, meg kellene vizsgálni, hogy milyen szerepet vállalhatunk, és az új főképviselő szempontjából is a szerepeket megfelelően kell majd definiálni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Meg kell mondanom, hogy nagyon hálás vagyok, amit Andrea ilyen nehéz körülmények között évről évre megtesz. És itt említette, hogy hány menekülten kell segíteni, ez mindenféleképpen egy óriási erőfeszítés. Én kb. egy évvel ezelőtt jártam Gázában, a finn kormány több éve nyújtott már támogatást a térségben, és a legutóbbi eh, katonai konfliktust követően alig maradt remény a Gázában élő gyermekek számára. Tehát meg kell találni a módját annak, hogy az ilyen jogsértéseket eh, megszüntessük, és szerintem most a politikai vitáinkat félre kéne tenni e tekintetben. Én azt láttam Gázában, hogy az EU-nak is újra kellene értékelnie, hogy mennyire hatékony volt az eddigi segélytevékenységünk, számos alkalommal nyújtottunk segélyt a tagállamok is, illetve az EU szintjén is, ugyanakkor viszont nem voltak ezek feltétlenül eredményesek. Az adófizetőink és természetesen őket is foglalkoztatja, hogy az ilyen erőfeszítések mennyire hatékonyak, nem vesztegetjük-e el a forrásainkat. Egy további kérdést is szeretnék felvetni. Az UNRWA képviselője felé. Itt többször került gyanúba, hogy a Hamas tevékenységét támogatják. Én magam is foglalkoztam az egyik ilyen epizóddal, amikor is a főtitkáruk egy nagyon alapos magyarázatot adott arra vonatkozóan azt eloszlatandó, hogy ezek a vádak mennyire alaptalanok. Abios Guzman, majd Charles Görenc kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kázai válság elsős, nem csak humanitárius válság, ugyanakkor viszont tisztában kell lennünk, hogy ezt nem természeti katasztrófa, hurikán vagy cunami okozta, Tisztában kell lennünk azzal, hogy Gázát lerombolták, embereket gyilkoltak le izraeli katonák, és a kérdésem a következő, mit tegyünk? Az Európai Unió lehetővé teszi, hogy Izrael civileket, gyermekeket gyilkoljon le, gyakorlatilag egy egész területet pusztítanak el. Izrael rendszeresen megsérti az emberi jogokat, kórházakat bombáznak, iskolákat bombáznak, és hát ha nem is támogatjuk őket ebben, de minden esetre bűntársként szemléljük az eseményeket. És még esetleg eh, szóba kerülhetne a kettes cikk alapján a társulási eh, megállapodás eh, felfüggesztése. Izrael esetében sokkal engedékenyebbek vagyunk más területekkel szemben, sokkal hamarabb lépünk fel a szankciók kapcsán. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az erőfeszítéseinket elsősorban a palesztinok erőfeszítéseit kellene, hogy támogassa. Jean Ledepreux említette, hogy a béke hajója ismét vitorlát bonthat Gázában, én azt szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottság mit kíván tenni a jelenlegi helyzetben? Követi Izrael kéréseit, vagy hatékonyabban lép fel? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság jelenlegi képviselői a nem a tagállami külpolitikát valóstják meg hanem a segélyeket folyóstják.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 példaértékű munkát végez. Georgieva asszony ő is elmondta, hogy igazunk van, hogy támogatjuk a pártatlanságot és a semlegességet a humanitárius segítségnyújtás területén, de jobban is tehetnénk. Európai parlamenti képviselőként azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy a pénzügyi programozás valóban megfelelő-e a humanitárius helyzetnek. Erre nyilvánvalóan azt felelném, hogy nem. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy az EU fizet, aztán lerombolnak mindent, aztán megint fizethetünk, hogy újjáépítsék. Nem tudom, hogy de Bruyer úr vagy a DEFCO számára kellett céloznunk ezt a kérdést, de most lehetőséget adok az előadóknak 3-5 percre, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Számos kérdés elhangzott, majd még a DEFCO-nak is lehetőséget adok a következtetések levonására. Kérdezem az urakat, hogy ki kezdi. Köszönöm szépen, valóban ö, sok ö, jogos kérdés elhangzott, és köszönöm a hozzászólókat a támogatásért, legalábbis támogatásukról is biztosítottak többen igyekszem tömöríteni, amennyire lehet, de ö, nyilván vannak olyan felvetések, amelyek hosszasabb kifejtést is megérdemelnének. Nagyon közel van az irodánk, és nagyon szívesen állok rendelkezésükre részletesebb tájékoztatással, hogyha most nem tudnék teljesen kimerítő választ adni a kérdésükre. Stier képviselő úr a többi partnerrel való együttműködésről kérdezett Egyiptommal és másokkal való együttműködéssel. 12.500 alkalmazottunk van, több milliós lakosság számára nyújtunk szolgáltatásokat, természetesen mindenkivel együtt kell működnünk. Nem politikai együttműködést végzünk, ennek a felelőse Robert Szeri, de a főtitkár szakmai kapcsolattartást végez olyan szinten, amely, amelyet a munkánk elvégzése megkövetel. Tehát iskoláztatás, egyéb kérdésekbe, csatornáztatás, elektromos áram biztosítása tekintetében Izraellel és Egyiptommal is napi szintű együttműködésünk van, hiszen mindent Izraelből kell importálnunk, tehát minden, amit a gázai vezetbe beviszünk, Izraelből érget, érkezünk. Az egyiptomi határ formálisan le van zárva, csak ideiglenesen nyitják meg rendkívüli koordinált népességcsere esetében, humanitárius esetekben, vagy hogyha zarándokok menek át a határon. Tehát a, az egyiptomi határ hivatalosan nincs nyitva. Minden, amit importálunk, csak az Izrael által ellenőrzött legális határ megnyitások esetében lehetséges. Ehhez, és minden szakértői támogatásra szükség van, amit nem része a, norm, a napi szintű munkánknak, minden ilyen szakértői ö, munkát más partnerektől veszünk igénybe, tehát együttműködünk más partnerekkel. A Hamasszal kapcsolatban Atal asszonytól elhangzott egy kérdés, köszönöm szépen a kérdést, és Janssen úr is hasonló kérdést tett fel. Napi szinten kapjuk e- ezeket a kritikákat és állításokat az UNRWA-val kapcsolatban az ENSZ összes ügynöksége közül a legnagyobb figyelem ránk irányul önök, az alkalmazottaink, a menekültek, a befogadó országok, Izrael, a média, mindenki figyeli, amit mit teszünk. Olyan átláthatóak vagyunk, amilyen átlátható valaki csak lehet minden tevékenységünket illetően és ez mindkét kérdésre vonatkozik. Talán mi vagyunk az egyetlen ENSZ ügynökség, az egyetlen nemzetközi szervezet, amely az alkalmazottainak a listáját közzéteszi fél évente Izraellel és minden befogadó országgal és minden kulcsdonorral, ide tartozik az Egyesült Államok is. Tehát, hogyha bárki olyan van, a, akit önök szerint meg kellene vizsgálnunk, és értékelhető bizonyítékuk van, akkor ezt nagyon szívesen megtesszük. Nagyon merev alkalmazási szabályaink vannak, semlegesnek kell lenniük az alkalmazottainknak. Ezzel kapcsolatban zéró toleranciát hirdetünk, és hogyha olyanról tudnak, hogy valaki megsértette a semlegességgel kapcsolatos elvárásokat, akkor ez nagyon, ezzel kapcsolatban nagyon szigorú eljárásunk van. Még a német BND ö, soraiban is ö, előfordultak olyan emberek, akikkel kapcsolatban tévedtek, nincs ezzel kapcsolatban ö, teljes megoldás, százszerzalékos megoldás, de hogyha bárkivel kapcsolatban felmerül a gyanú, akkor tájékoztassanak erről bennünket, és megvan a megfelelő eljárásunk ezzel kapcsolatban. Az UNRV-vel kapcsolatban elhangzottak a állítások, hogy az mi iskoláinkból lőttek volna. Hadd mondjam el, hogy 80 létesítményünk van, klinikák, iskolák, raktárak, mindenféle létesítmény, és háború idején, válság idején, amikor bombázások vannak, de inkább hátralépek egyet. Ezek az iskolák nyáron, például most nyáron is, ezek üresek, tehát nem használják. Lezárjuk ezeket, és fegyvertelen őrök vigyázzák ezeket a létesítményeket. A bombázás során azt mondjuk az alkalmazottaknak, hogy menjenek haza, és vigyázzanak a családjukra, teljesen fölösleges üres iskolaépületek miatt meghalni. Elképzelhető, hogy fegyveres csoportok behatoltak az iskoláinkba, vagy ott tároltak eszközöket. És hogyha ilyen időszak után megállapítjuk, hogy ilyesmi történt, a biztonsági szabályokat megszekték, ott bármit tároltak vagy behatoltak, akkor erre megvan az eljárásunk. Figyelemmel kísérjük, napi szinten vizsgáljuk, ellenőrizzük az épületeinket, még azt is megnézzük, hogy valamilyen graffiti nem került-e a falakra, hogy biztosítsuk az UNRVA iskolák semlegességét. Több más alkalommal is előfordult, hogy az ENSZ létesítmények sérthetetlenségével kapcsolatos elvárásokat megszekték. Ugyanakkor elítélünk, elítéljük a létesítményeinkkel való visszaélést, és megfelelő eljárást indítunk. Ugyanakkor nem volt egyetlen egy olyan alkalom se, amikor mi ellenőriztük a létesítményt, és ott menekülteket helyeztünk el, hogy onnan lőttek volna ki bármit is. De hogyha az e- ezzel kapcsolatos jelentésekre kíváncsiak, ezt nem kapták meg, akkor nagyon szívesen újra elküldöm önöknek ezeket. Litz úr kérdést tett fel azzal kapcsolatban, hogy milyen statisztikáink vannak az elpusztított létesítményekkel kapcsolatban, és milyen vizsgálatok folynak ezzel kapcsolatban. A vizsgálatok, illetve a statisztikák nagyon kezdetlegesek. Van egy ENSZ koordinációs rendszer Gázával kapcsolatban. Becslések szerint a polgári lakosság lakásainak 30%-át érintette a válság, tehát ezek megsérültek vagy elpusztultak, tehát 30%. Hogyha valaki, ö, ö, tehát ö, természetesen még ö, vizsgálni kell, hogy ezek a sérülések ö, milyen súlyosak, tehát megjavíthatóak az épületek, vagy le kell teljesen bontani és újjáépíteni. Ezek a vizsgálat, ezekre a vizsgálatokra még nem kerül sor, de arra számítunk, hogy ezt a 30 nyelpusztult polgári szállást valószínűleg nagy részt újra kell építeni. Az áramellátás és súlyos sérüléseket szenvedett a kórházak esetében. 111 olyan UNRV a létesítmény van, amely sérülést szenvedett, és 2 millió eurónyi összegre lesz szükség ezeknek a helyreállításához. Jelenleg ezek még csak durva becslések. Jövő héten az Arab Liga konferenciája kerül megrendezésre, ez lesz az első felmérés, a az elszenvedett károk felmérése itt meg fog történni, ezért türelmüket kérem ezzel kapcsolatban, nem szeretnék számokkal dobálozni. Ami a vizsgálatokat illeti, különböző vizsgálatok folynak jelenleg is. Az ENSZ Genfi emberi jogi tanácsát kérték fel ennek a kivizsgálására. Az ENSZ véleményünk szerint nyilvános megnyilatkozásaiban támogathatja, támogathatná ezeket a vizsgálatokat, ez segítség lenne számunkra. Tehát az első lépés a tények megfelelő megállapítása lenne. mindazokkal szemben, akik életüket vesztették ebben a konfliktusban, az első kötelezettségünk, hogy megállapítsuk a tényeket, mi az, ami nem működött, mi az, amin javítani lehet. Ugyanakkor a másik lépés, hogy, hogy a szakértők bejussanak Gázába, hozzáférjenek a dokumentumokhoz. És a politikai megoldásra is szükség van, amely nyilván a parlament feladata. Köszönöm szépen. Akik itt beszélgetnek, kérem, hogy menjenek ki beszélgetni, akik pedig itt maradnak, ne beszélgessenek maguk között, hadd beszéljenek az előadók, a magánbeszélgetéseket máshol folytassák le. Köszönöm. Folytatja az előadó. Hogy megszegte Izrael a nemzetközi jogi kötelezettségeit, ezt vizsgálni kell. Nyilvánvalóan Izrael a megszálló hatalom, és az ENSZ definíciója szerint az Izrael a megszálló hatalom, <clears throat> és bár minden négyzetkilométeren nincs katonája, de Izrael ellenőrzi a légteret, a szárazföldről való bejutást, a tengerről való bejutást, az áramellátást, a vízellátást, tehát a Genfi egyezmény értelmében felelőssége van, ezt vizsgálni kell. Még nem szeretnék következtetéseket levonni, de az is nyilvánvaló, hogy ENSZ létesítményeket is céloztak, és itt már jogsértés megállapítható. A különböző országok nagy lelkű segítségét nyújtottak humanitárius szinten, számos európai országtól kaptunk nagy lelkű támogatást az önök tagállamaitól, gyors és jelentős támogatást kaptunk Katártól, Dubaitól, Szaúd-Arábiából, Kuwaitból, nem panaszkodhatunk ettéren, a támogatás 50%-a arab és iszlám országokból érkezett, ami a humanitárius segítségnyújtást illeti. A tankönyvekkel való visszaéléssel kapcsolatosan ennek a részleteit pontosan nem ismerem, talán kollégám tudna ezt megválaszolni, de ha már itt tartunk, akkor engedjenek meg egy megjegyzést. Ezek a tankönyvek a palesztin hatóságok úgymond tankönyvei. És azt hiszem, hogy egyetlen egy tankönyvet sem olvastak ennyien a világon, mint ezeket, jobbról, balról, középről. És tavaly az ENSZ, illetve az Egyesült Államok külügyminisztériuma egy vizsgálatot folytatott, különböző tudósokat bevonva, és ők vizsgálgatták ezeket a tankönyveket. A megállapításuk az volt, ha nem is szó szerint, hogy ezek a tankönyvek ugyan nem tökéletesek, sztereotípiákat is tartalmaznak, de nem antiszemita felhangúak megvizsgálták az izraeli tankönyveket, és azokról is megállapították, hogy szintén nem tökéletesek, és némileg elfogultak, de nem arab ellenesek. Tehát rövidre fogva, azok a tankönyvek, amelyeket Izraelben nyomtatnak és használnak, nyilvánvalóan az iskolák hatásköre, hogy ezeket használják. Ezek jelennek meg eh, az Oktatási Minisztérium honlapján is. Eh, tehát ha kérdést eh, felvetjük, hogy a korábban is használtak ilyen tankönyveket, egészen 1995-ig. Remélem és kérem, hogy tekintsék át ezeket a tanulmányokat. Ez már egy régre visszanyúló történet. Elnézést eh, szól közben az elnök asszony, be kéne fejezni. Szerintem, ha még valami eh, hozzáfűzni való van, ezt esetleg kétoldalú alapon megbeszélheti a képviselőkkel. Most pedig Drejúre De Brujer úr eh, folytatja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek és a DEFCO-tól a kolléga majd kiegészíti a mondani valómat. A költségvetéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy van egy rugalmassági eszközünk, mégpedig a sürgősségi alap. Ezt éven, minden évben fel tudjuk használni, hogy az előre láthatatlan és súlyos helyzetekre választ tudjunk adni. Ugyanakkor a Goránszor is említette a problémát, hogy strukturális egyensúlytalanság van a lekötött hitel, vagyis az üres csekk és a kifizetendő eszközök, pénzek között. Tehát, hogyha sürgősségi kifizetésekre van szükség, akkor ezt megtesszük, de ennek a hatása a következő év költségvetését terheli. Ezt orvosolni kell. Ezen kívül szembe kell nézni a valósággal, és biztos vagyok benne, hogy Georgieva asszony szívesen lefolytatja majd ezt a vitát önökkel. Arról van szó, hogy rettenetesen súlyos humanitárius helyzettel kell szembenéznünk. A költségvetésben, legalábbis az Európai Unió költségvetésében rendelkezésre álló pénz a humanitárius segítségnyújtási célokra egyre inkább drámaian kevés. Többben említették a különböző válságokat, amelyekkel napjainkban szembe kell néznünk, nem szeretném megelőlegezni a délutáni vitát, amelyet majd Georgieva asszonyal kell lefolytatni, de két dologra hadd utaljak, amely még idén le fog folyni. Az egyik a az iraki válság humanitárius következményei, amelyeket még a mai napig nem mértünk fel, a másik pedig az ebola járvány világméretű hatásai. Nem tudom, hogy a fennmaradó humanitárius pénzek hogyan lesznek elegendőek, hogy e két sürgős válság esetében segítséget tudjunk nyújtani. Együttműködünk nem csak kormányokkal, hanem NGO-kkal és az ENSZ ügynökségeivel, különféle ellenőrzési, nagyon-nagyon szigorú ellenőrzési mechanizmusaink vannak, amelye, amely azt figyeli, hogy partnereink hogyan költik el a humanitárius célból nyújtott pénzeket. Végül a rombolás problémáját, illetően ez nem új probléma. A C övezetben is problémát okoz ez, nem csak a konfliktus zónában. Beszéltünk erről Izraellel, tárgyaltunk, hiába azzal is fenyegetünk, hogy minden, illetve felvetettük a problémát, és jeleztük, hogy nem hunyhatjuk be a szemünket a probléma előtt, és részletes vitát szeretnénk lefolytatni a résztvevőkkel, azt illetően, hogy az izraeli hatóságok és kormány vegyen részt ebben a tárgyalásban. Politikai megoldásra van szükség, minden támogatásra szükségünk van, ugyanakkor nem csak az önök részéről, hanem a tagállamok részéről is. Ezzel befejezem, elnök asszony, és átadom a kollégámnak a szót. A DG Defco részéről átadom. Az, ö, szeretném megköszönni az előadó hogy áttekintették velünk közösen a helyzetet. Nyilván vannak még kérdések, így például a költségvetési kérdés, amit majd még nekünk is meg kell vitatnunk, például ma délután, és vannak olyan kérdések, amelyeket politikusoknak kell megoldaniuk. Nyilvánvalóan a parlamentnek az ilyen ügyekben is döntenie kell. Köszönöm még egyszer, és ha vannak olyan területek, amiben úgy látják, hogy mi vagyunk illetékesek, mi mindenféleképpen segíteni fogunk. Mint ahogy említettem, a szakbizottságon belül folytattunk, és a külügyi szakbizottsággal is eszmecserét a nyár folyamán. Viszont ha ez a szakbizottság ülésezett volna, nem feltétlenül oldódott volna meg akkor sem minden probléma. Tehát arról mindenféleképpen szót kell váltanunk, hogy válságos helyzetben mi történjen. Az, hiszem, hogy az egyik legfontosabb, hogy a tűzszünet tartós maradjon, elkerüljük a további konfliktus. Köszönöm szépen még egyszer, és remélem, hogy a jövőben lesz még alkalmunk együttműködni a DEFCO kollégájának, és köszönjük a jelenlétét. Aki most távozni kíván, azt kérem csendben tegye, mert rátérnénk a hetes napirendi pontunkra. A 2015 utáni időszakról egy kérdés-válasz eszmecsere, a bizottságot meghallgatjuk, aztán nyilvánvalóan, ha túl sok a kérdés, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy ezt hol helyezzük el a napirenden. Minden esetre itt most a képviselők lehetőséget kapnak. Én most nem olvasom fel az összes, vagy a teljes kérdést, verinnen úr kérdése az EU és az Egyesült Államok fejlesztési együttműködés területén való kapcsolatát illeti. Simonel asszony a DEFCO-tól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy mennyi időm van, három-öt perc, néhány általános megjegyzéssel szeretném kezdeni, röviden beszámolnék az eddigi fejleményekről, a jövőbeni kapcsolatainkról az EU USA fejlesztési párbeszéd keretében. Az Egyesült Államok talán a legfontosabb kétoldalú partner a fejlesztés területén. A kérdés az, hogy miniszteriális szinten eh, kivel folytatunk eh, párbeszédet, illetve hogy ebben az EU milyen szerepet eh, vállal. Sokan ma is jelen vannak az érintettek közül. A az Egyesült Államokkal folytatott párbeszéd kapcsán és a kapcsolatunk együttműködés kapcsán tisztában kell lennünk, hogy itt az EU-nak és a tagállamoknak is egyaránt szerepe van a fejlesztési segély 80%-át érinti ez. Tehát, hogyha az Egyesült Államokkal együtt akarunk működni, akkor globális szinten nagyobb befolyással kell lennünk. A párbeszéd három szinten folyik, miniszteriális, fő tisztviselői, illetve szakértői szinten. A miniszter materiális találkozókra évente kerül sor, ahol az EU-t piebalgs biztos úr képviseli, és Regif sar az Egyesült Államok kormánya részéről vesz ezen részt. Vannak felső szintű és rendszeres szakértői szintű párbeszédek ezen kívül. Az elnök asszony az előre lépésről, a, a fejleményekről kérdezett. Ön, amikor a párbeszéd újraindítására tett javaslatot egy több mint 12 éves inaktív időszakot követően. 2009-ben került sor novemberben egy csúcstalálkozóra, azóta újra, élesztettük az USA-val ezen a területen a kapcsolatainkat az Obama kormányjal, és három területre összpontosítottunk a fejlesztés kapcsán. Az élelmiszerbiztonság, a klímaváltozás és, és a DG-k az első terület, tehát az élelmiszerbiztonság talán most a legfontosabb. Itt folyamatosan koordinálunk az Egyesült Államokkal. 2012-ig koordináltuk ezen a területen a fellépésünket, úgyhogy a szakpolitikák kialakításánál ismerjük egymás szempontjait, ezeket egyes egyeztettük, és közös prioritásokat fogalmaztunk meg, igyekszünk szorosabb együttműködést megvalósítani ezen a területen a donor erőfeszítéseket, az Egyesült Államok pedig elsősorban a globális kezdeményezés kapcsán vállal szerepet kelet afrikában mi pedig elsősorban délre összpontostunk. Tehát elfogadjuk egymás vezető szerepét az egyikünk az egyik térségben, a másikunk a másik térségben visz ilyen vezető szerepet. A DG-vel kapcsolatosan még majd lesz eszmecsere, tehát erre most nem térnék ki részletesen. Csak annyit, hogy a 2015 túli időszakról is rendszeresen eszmét cserélünk, a prioritásainkat ismertetjük egymással. Egyelőre mi a csúcs találkozót illeti túl sok mindent még nem sikerült elérnünk, hiszen a klímaváltozás kapcsán nem feltétlenül értünk mindenben egyet az Egyesült Államokkal. Minden esetre, ami a fenntartható energiaellátást illeti, ez egy olyan terület, amit mindkét fél oszt, és itt arra törekszünk, hogy a Pro-Afrika kezdeményezés kapcsán támogassuk az Egyesült Államok erőfeszítéseit, és az EU-Afrika energia is igyekszünk a fenntarthatóság szellemében megvalósítani. Tehát egy csúcs találkozóra került sor idén márciusban az Egyesült Államokkal, Obama úr akkor látogatott el Brüsszelben, és ezt folyamatos támogatás övezte azóta is, ami az energiaellátást illeti Afrikában 2015-ön túl. Ezek voltak a fő szempontok a magas szintű találkozók során is eszmét cseréltünk az ebola járvány kapcsán is. Igyekszünk itt megfelelő szinergiákat kialakítani. Komoly kihívás lesz majd, hogy ezeket a szakpolitikai párbeszédeket a gyakorlatba is átültessük, és a gyakorlatban jobb koordináció valósuljon meg a fellépések kapcsán egy-egy referencia térség vagy ország esetében. Úgyhogy ez talán a legfontosabb kihívás a jövő szempontjából. Köszönöm szépen. Ja, Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Very much for the, for the report. Nagyon szépen köszönöm a jelentést. Elégedett vagyok vele, és elégedett vagyok a haladással is, amit elértünk ezen a területen. Ezt a kérdést már az ülésünk előtt feltettem, hiszen azt hallottam a bizottságtól, hogy ezt soha nem tették fel a szakbizottságnak. 2009-ben parlamenti választás volt, és én 2009. januárjában tette meg ezt a kezdeményezést. A fejlesztési miniszterek tanácsa elfogadta, Louis Michel volt akkor a fejlesztési biztos, és erősen támogatta ezt az elképzelést. Mi részünkről elfogadtuk, de a parlament itt befejezte a munkáját a, a választások miatt. És amikor novemberben Washingtonban megszületett a döntés, akkor kezdte el az új parlament a munkáját. Itt igazából soha nem készült jelentés a szakbizottságunknak erről a témáról. Az amerikai részről Barack Obama és Hillary Clinton is nagyon érdekeltek voltak az ügyben. Remélem, hogy itt ezen kezdet után a szakbizottságunk rendszeresen kap jelentéseket majd erről a transatlanti együttműködési formáról hiszen nagyon fontos ez a dolog, a számla 80%-át mi álljuk. Ez azt jelenti, hogy nagyobb befolyás is kellene szereznünk. Nem csak ezen a téren, hanem más, nemzetközi, globális szintéren is. A G77-et Kína vezette, és minket általában azért kritizáltak, hogy keveset teszünk, pedig mi vagyunk a legjelentősebb donor. Tehát itt a nemzetközi konferenciákon örömmel hallom, hogy fenntartató fejlődés céljairól beszélünk, és 2015-ben is szorosan együttműködünk majd az amerikaiakkal. Tehát nagyon szépen köszönöm, és sok sikert a további munkához. Köszönöm szépen, Tehát most nincs közvetlen válasz a szükségünk, kapcsolatban vannak egymással, mi pedig folytatjuk a munkánkat. Rendben? Akkor áttérünk a nyolcas napirendi pontra, és a 2015 utáni fejlesztési tervekről beszélünk, tehát szeretnénk itt két szekciót, két felszólalóval tartani, Mayer Harting és Kummer Brandeo Urakat kérem, hogy jöjjenek ide, és akkor elkezdjük a szekció munkát. Tehát a millenniumi fejlesztési célokat meghatároztuk, ezeket 2015-ig kell elérni. Néhányan, néhány elég jól halad, néhány egyáltalán nem halad, de most az ENSZ és az érintettek arról tárgyalnak, hogy mi legyen 2015 után, tehát az elkövetkezendő években. A parlamenteket és a mi parlamentünket is természetesen be kell vonni ebbe a vitába. A nyár elején a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a parlament írhatna egy saját kezeményezésű jelentést a tanács előtt, mielőtt a tanács meghozza következtetéseit és megalapodásra jut a Millenniumi fejlesztési célokról. 2015 után. Tehát jövő évben kezdődnek a tárgyalások, ma pedig mi kezdünk el tárgyalni erről a témáról. A felszólalóink lehetőséget biztosítanak most, hogy megvitassuk az ügyet. Elképzelhető, hogy az ősszel még lesz még egy meghallgatás, és reméljük, hogy a belátható jövőn belül még szót ejtettünk erről a témáról. Most pedig szeretném megkérni a felszólalóinkat, hogy vegyék figyelembe, hogy sokan újak itt, ebben a bizottságban nem mindenki tudja pontosan, hogy mi van az ENSZ-ben, Tudják, hogy van klímaváltozás, de ez az első ilyen jellegű vita számos új képviselő számára. És akkor, hogyha én itt SDG-kről, MEG-kről kezdek el beszélni, akkor attól félek, hogy sok kolléga nem érti, hogy miről beszélek majd. Tehát két felszólalónk van. Az első, Meyer Harting nagykövet, aki az Európai Unió ENSZ-hez delegált nagykövete, tehát kulcs szerepe van a tárgyalásokban. Utána Kumar Brandeo urat, ő is nagykövet, az Afrikai Unió nagykövette az Európai Uniónál. Tehát Mayer Harting úr 10 percben foglalja között, tehát mindenki 10 percet kap. Köszönöm szépen. Önök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. És nem vagyok benne biztos, hogy annyira alapvető információkat fogok mondani önöknek, elképzelhető, hogy számos dolog már ismert. Tehát megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen, hogy az Európai Parlament tagjaival ilyen gyümölcsöző együttműködésünk van. Az Európai Parlamenttel minden szinten kapcsolatban vagyunk, és ide tartozik például a Sandy hurikán utáni közös helyzetfelmérésünk. És megvolt a milleniumi fejlesztési célok konferenciája, a Rioi megbeszélés és a milleniumi fejlesztési célok tekintetében múlt szeptemberre utalnék, amikor az Európai Uniót barrózó úr képviselte. És itt megemlítem azt is, hogy az Európai Parlament Barroso úr mellett foglalt helyet az Európai Uniós névtávla mögött. Tehát a parlament és a bizottság képviselői egymás mellett az Európai Unió névtábla mellett ültek. 2015 után mi lesz? Szeretnék arról szólni, hogy a 2015-ös csúcsig milyen út vezet. Tehát még nagyon sok dolgot kell tennünk a millenniumi fejlesztési célok érdekében. A nemzetközi közösség hiteles módon kell, hogy tálalja céljait. P-Balks biztos, és a jelenlegi bizottság nagyon keményen működött, nagyon keményen működött együtt az Európai Parlamenttel, az Európai Unió fejlesztési céljai tekintetében, és ennek pedig eh, kihatása lesz a további munkánkra is. Itt nem csak azért mondanám ezt, mert 2015 után új keretet tervezünk. Az egyik legfontosabb üzenetem az, hogyha ha 2015-ről beszélünk, az első kihívás az, hogy érjük el a millenniumi fejlesztési céljainkkal. Már utaltam arra a fontos eseményre, amely tavaly szeptemberben történt. Nagyon lényeges volt, hiszen a közgyűlés formálisan is döntött arról, hogy megszüntesse a szegénységet és egyidejileg fenntartható fejlesztési célokat fogalmazzon meg. Szeretném elmondani, hogy a delegáció vezetőjeként is szoros kapcsolatban álltam végig az Európai Unióval, de számomra fantasztikus volt látni, hogy a DEFCO és a környezetvédelmi főigazgatóság együttműködik, és együtt próbál közös megközelítést kialakítani. Számunkra a 2015 utáni fejlesztés nagyon dominálja a klímaváltozás. Potosnik úr nagyon jól előadta ezt. Mindjárt tudtuk, hogy ezeket a dolgokat csak közösen oldhatjuk meg. Nekünk az Európai Unióban és az Európai Bizottságban pedig a saját házi feladatunkat kell megérnünk. Az európai intézmények nagyon keményen dolgoztak New Yorkban, hogy az összes érintettet összehozzák, és hogy közösen döntsük el a következő céljainkat. Tehát az Európai Unió erős képviseletben vett részt, szeptember után pedig a nyílt munkacsoport módszerét választottuk, hogy foglalkozhassunk a fenntartható fejlesztéssel. Ennek asszony, néhány dolog az ön számára is új volt el kell, hogy mondjam, hogy én soha nem tapasztaltam ennél bonyolultabb dolgot az ENSZ-ben, mint egy nyílt munkacsoport. És az, az Európai Unióval történő koordinációban sem lesz másként. Tehát ez a csoport a tagállamokból áll, és az ENSZ-ből. Tehát itt az ENSZ is szereplő, tagállamok által képviselt szereplő és a nyílt munkacsoportnak pedig egy hangon kell szólni. A tagállamok persze felosztódnak választókerületekre, és ezeknek is van valami beleszólása. Tehát én ennyire bonyolult szerkezetet még nem láttam, de mégis csak jól működött. Saját magunknak is gratuláltunk, hogy ebben a rendszerben sikerült elkerülnünk a blokk képződést. Hiszen ha ez normálisan működött volna, európai módon, és lett volna egy közös Európai Uniós álláspontunk, akkor ez rögtön összehozhatta volna a 77 országot. Az Afrikai Unió képviselője utána szólal fel, ő is megerősíteti tapasztalataimat, hogy itt a 77-es csoport, ez egy elég nagy csoport, tehát beletartoznak az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, szigetállamok, de most ide tartoznak a feltörekvő országok is. És ebben a bonyolult csoportban kellett megállapodnunk. És szerintem mégis sok jó eredményt értünk el. 17 célt készítettünk elő, és 170 részcélt, ezek most azért eléggé sokáig foglalkoztatnak majd minket. A vita során koncentrálhatunk majd az eredményre is. Fontos volt számomra, hogy a fenntartható fejlődés dimenzióját sikerült egészében beemelni a programba, a szociális ügyeket a környezetvédelemhez kapcsoltuk, és például az energia területén is jó célokat fogalmaztunk meg. Ez az Európai Bizottság számára, Pibalc számára is nagyon fontos volt. Itt van a 16-os cél, amelyben a kormányzatokról van szó, és felszólítjuk a kormányzatokat, hogy a jogállamiságra jobban ügyeljenek. Ide tartoznak a gender ügyek is, a globális partnerségi célokról is beszéltünk, ennek a finanszírozásáról, és megvan az az érzésünk, hogy néhány partnerünk még itt bizonyára konzervatívabb állásponton van. Tehát ezt meg kell halad, túl kell haladnunk. Ez most egy nagyon jó munka alap, amelyről tovább indulhatunk. A bizottság június másodiki közleménye alapján kialakíthatjuk a konkrét közös álláspontot is, mielőtt a kormányközi megbeszélések beindulnak. El kell, hogy mondjam, hogy már nem engedhetjük meg azt a luxust, ahogy eddig tárgyaltunk. Most a kormányközi megbeszélésen a hagyományos EU-s eszközöket kell majd alkalmaznunk, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió minden tagállamát képviseli. 2010. szeptemberében új e, csúcsot tartunk, a csúcs modalitásairól pedig e, az elkövetkezendő hetekben kell megállapodnunk. Ez egy olyan megbeszélés lesz, amelyen állam és kormányfők vesznek majd részt e, szeptember végén, harmadik hetében. Ott lesznek az NGO-k, a magánszektor, hiszen természetesen őket is be kell vonni a folyamatba. Esetleg tudják az ENSZ munkájáról, hogy ez nem mindig túl könnyű, hiszen nem mindenki akarta bevonni a parlamenti képviselőket, vagy a civil társadalmat. És természetesen egy másik pont az, hogy a nyílt munkacsoport rendelkezett egy magas szintű panellel, volt főtitkára, Peebles biztos is részt vett benne, de nagyon fontos, hogy a főtitkár saját maga felelős egy összefoglaló jelentésért, és pedig az év vége előtt el kell ezt kér, készíteni. A korábbi főtitkár Kofi Annan adta meg nekünk a millenniumi fejlesztési célokat, és a főtitkárral együtt kellett majd kialakítani ezeket. Nagyon lényeges az, hogy a nyílt munkacsoportban pedig ne kössük meg a főtitkár kezét, hogy megfelelő módon hozzájáruljon a kormányközi tárgyalásokhoz. Még egy személyeken nagyon fontos lesz, az ENSZ külsének elnöke afrikai lesz, és pedig az ugandai külügyminiszter. Tehát ő lesz szeptember közepétől az ENSZ közgyűlésének főtitkára, tehát ő fogja 2015. szeptemberéig kísérni ezt a folyamatot, amikor elérjük szeptember közepét, akkor a Dán parlament elnöke veszi majd át a közgyűlés elnökének szerepét, azonban a következő közgyűlés ugandai vezetés alatt készíti majd elő a célokat. Az Európai Unió is felajánlotta támogatását. Nagyon jó lenne, hogyha ezeket a dimenziókat a jövőben is képviselni tudnánk. Jó lenne, hogyha a békés társadalom a jogállamiság szempontjait is képviselhetnénk ebben a csomagban. Ki kell, hogy jelentsem még eh, erről vita van, hogy szükséges-e ez, hiszen néhányan nem lelkesek, hogy ezt a szempontot is bevegyük, de hogy bevegyünk egy negyedik pillért, de szerintem békés társadalom és jogállamiság nélkül nincsen fenntartható fejlődés. Végezetül pedig, elnök asszony, azt hiszem, hogy elérem a lassan az időm végét. Tehát a klímaváltozás alapvető fontossággal bír bármilyen globális cél megfogalmazásában. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy az UNFCC Párizsi konferenciájával ne legyünk párhuzamosak, tehát ne, legyen, ne legyenek átfedések, az decemberben lesz a jövő évben. Olyan menetrendről van szó, amelyet az Európai Unió is együtt alakít az ensz és főtitkárával, mindenképpen egyéb regionális csoportokkal is együtt kell működnünk az Afrikai Unió mellett. Az Afrikai Unió igényli a legtöbbet a fenntartató fejlődés forrásaiból. Az Afrikai Unió és az Európai Unió találkozik jövő áprilisban, akkor itt konkrétan szeretnénk a pozícióinkat koordinálni, hogy ezzel menjünk el New Yorkba. Több esélyünk lesz a napirenden elgondolkozni a szegénység elleni a harc tekintetében, a jogállamiság tekintetében, amennyiben Afrika és Európa szorosabban együttműködik. És mi kész vagyunk erre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen ezt az áttekintést. Kuma Bandeo nagykövet úr következik, aki a G77-ről a tájékoztatást. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a Fejlesztési Bizottság tagjait, és köszönöm a lehetőséget, hogy az afrikai szempontot bemutathatom egy nyugati gyülekezet számára. Tisztelt elnök asszony! az Afrikai Unió 22. rendes gyűlése január 2014. januárjában felhívta az Afrikai Unió bizottságát a tagállamokkal együttműködve, hogy biztosítsák, hogy a közös afrikai állásfoglalásban megállapított prioritások illeszkedjenek a nyitott munkacsoport munkájába, illetve a fenntartható fejlesztési, finanszírozási és fejlesztési tervek keretében végzendő munkával. A New Yorki afrikai csoport számára szeretnénk megfelelő eszközöket adni, hogy a munkájukat megfelelőképpen végezhessék és megfelelőképpen hozzájárulhassanak a 2015-ös időszakra vonatkozó vitához. Meg kell határozni a célokat és indikátorokat, amelyek lehetővé teszik a helyzet felmérését és biztosítja, hogy ezek összhangban vannak az SGD-kkel. A Brüsszelben, Genfben állomásozó afrikai nagykövetek megvitatták a közös afrikai álláspont mögötti célokat, indikátorokat, érveket. A és a következő időszakban teendő lépéseket. Afrikai oldalról a 2015-ös-től kezdődő időszakos terv összhangban van az előzetes, az előző időszakra vonatkozó tervvel. Ez a, az új időszak 2013-ban kezdődött, amikor 50 negyedik évfordulóját ünnepeltük szervezetünk megalakulásának. Nagyon röviden milyen kérdésekről van szó. Hat pillért állapítottunk meg az SGD-ben. Strukturális gazdasági átalakulás és gazdasági növekedés, tudomány, technológia és innováció, az emberekre összpontosuló fejlődés, környezeti fenntarthatóság, természeti erőforrások kezelése és környezeti katasztrófa kezelése, béke és biztonság, és az utolsó pedig a partnerség. A közös afrikai prioritások több mint 90%-a részét képezte a nyitott munkacsoportnak, érzékeny kér, úgynevezett érzékeny kérdésekre és kihívásokra is kitért a, a vita, ilyen például a sikasztása kérdése, a kormányzás kérdése. A fő kihívás ugyanakkor a megáll, megállapodás szerinti intézkedések végrehajtása. Nagyon fontos, hogy milyen közös álláspontra jutunk az egyes kérdésekbe, például a békét, stabilitást és fejle, fejlődést fenyegető kérdésekben, és hogy milyen stratégiát fogadunk el ezzel kapcsolatban. Megfelelő tanulságokat kell levonni a helytelen kormányzás kérdéseiből, illetve a pénzügyi válságokból, milyen korrekciós intézkedéseket tettünk, a szigorúbb ellenőrzés mindenképpen szükséges, hiszen számíthatunk arra, hogy hasonló nehézségek merülnek fel a jövőben is. Számos pénzügyi és gazdasági kihívással kell szembenéznünk, a kormányzást illetően főleg a fejlődő országokban és afrikai országokban, vagy amiatt, mert a szabályozási keretek nem megfelelőek, gyengék az intézmények, kapacitás hiány van, illetve a politikai akarat hiányzik, vagy pedig ö, a gyenge állam és a korrupt, korrupt vezetők könnyen kihasználják ezeket a gyengeségeket. Rendszerszerű koherenciára van szükség a globális gazdasági rendszert illetően. Meg kell erősíteni az intézményeket, a hatóságokat. Ez a globális gazdasági kormányzást fellendíthetni, amire nagyon is szükség lenne. Ugyanakkor az eredmény sokkal fontosabb, és sajnos az eredmény nem kielégítő. A, folyamatosan látjuk, hogy korrupt vezetők ö, ö, veszélyeztetik ö, az ártatlanok életét. A gyakorlatban a megfelelő intézkedéseket békével kellene jutalmazni. Az embereknek demokráciára és joguk van a demok- demokratikus békés államban élni. Ugyanakkor a helyzet az, hogy nem jutnak hozzá az egészségügyhez, energiához, ivóvízhez, foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, stb. Itt az ideje a megfelelő beavatkozásnak, amelyek eredményorientáltak. Biztosítani kell, hogy ezek megfelelőképpen működnek is hiszen a fiatal népesség nem csak Afrikában, hanem Európában is növekszik, és megfelelő szociális alkalma, lehetőséget kell kínálni számukra, hogy megfelelő oktatásban részesülhessenek, és produktív módon léphessenek be az aktív életbe. Megfelelő potenciára van szükség, hogy a, a stabilitást növeljük, és megfelelő hatással legyenek az, azok a beavatkozások, amelyek a békét célozzák. Ehhez a megfelelő kormányzás alapvető fontosságú. E, a mai napig vegyes eredményei voltak a nemzetközi beavatkozásoknak, különösen az afrikai kontinensen. Meg kell nézni, hogy a stabilitás hiányának és a biztonság hiányának a, a gyökerét hogyan lehetne orvosolni ez a szegénység elleni küzdelemben keresendő és konstruktív intézkedésekre, megelőző intézkedésekre van szükség, például tisztességes kereskedelmi megállapodásokra, amelyek valóban elomozdítják a gazdasági fejlődést. Szeretnék itt rámutatni arra, hogy különbséget kell tenni a fejlesztési tervek és a jólét megteremtésére irányuló tervek között. Állandóan a jólét megteremtéséről hallunk, amely a fejlődés helye, helyébe lépne. Ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy az egyikről a másikra való átállás bizonyos következményekkel fog járni, és ezeket nem szabad szem előtt téveszteni. Gyakran a gyenge politikai és gazdasági és pénzügyi kormányzás konfliktusokhoz vezet. Nagyon jól tudjuk, hogy Afrika ennek már régóta issza a levét, és a beavatkozások eredményei vegyesek voltak, és a ö, nem ö, olyan eredmények, amelyekre nem számítottak, gyakran nagyobb károkat okoztak, mint a helyzet, amelyet orvosolni kívántak. Nagyon nehezek a körülmények, az ö, radikális szervezetek súlyos fenyegetést okoznak ö, Afrika különböző részein. Az EU nagyon fontos partnere volt Afrikának, miközben igyekezett stabilitást és békét, valamint jólétet teremteni. A, az Európai Unióval és az ensz való együttműködést el kell mélyíteni, meg kell erősíteni. Az együttműködés a stabilitást és békét célzó együttműködés az egyik legsikeresebb volt. És érdemes tovább erősíteni az EU képességét, kapacitását a béke és stabilitás növelése érdekében. Az éghajlatváltozások negatív hatásai és már, ére, már éreztetik hatásukat Afrikában. Megfelelő és előre kiszámítható finanszírozás mobilizálására van szükség, például a zöld bolygó alapból 5 milliárd amerikai dollár van előirányozva évente 2020-ig. Világszintű együttműködésre van szükség Afrika és az e- Európai Unió, illetve Afrika és az Egyesült Államok együttműködésével fontos a kockázatok csökkentése és az éghajlathoz való alkalmazkodási intézkedésekre is szükség van. Ez minden afrikai államra egyaránt jellemző, akár szárazföldi, akár óceán vagy tenger mellett fekvő államokról van szó. Az EU fontos történelmi, politikai, gazdasági partnere Afrikának nem vonhatja ki magát azelől, az alól, hogy milyen hatással van Afrikára az éghajlat változása. És záró megjegyzésként, elnök asszony, röviden megnézném a pénzügyi és partnerségi együttműködést, hogy ennek milyen eredménye lesz, hogyha az SGD a következő időszakban végrehajtják. Ez több oldalú munka természetesen, ez javítja a, a hazai forrás mobilizálást, csökkentheti az illegális pénzügyi mozgásokat, és ezek valóban átkerülhetnének a, a legális finanszírozásban növeked, növekednének az adóalapok, az ellopott vagyonokat, eszközöket visszaigényelhetnénk. Kölcsönösen előnyös helyi és globális partnerséget kell kialakítani, kereskedelmi partnerséget, növelni, 30%-kal növelnünk kell 2030-ig az Afrikán belüli kereskedelmet. Szükség van a technológiai transfer növelésére és innovációs transfer növelésére Afrika felé. És a tisztességes kereskedelem, építészet, éghajlatváltozás területén és fejlődés célzó együttműködésre van szükség, tekintettel a dohai fordulóra is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen mindkét előadónknak az áttekintést a munkájukról. Még két előadónk lesz, erre szeretnék mindenkit emlékeztetni, a civil szervezetek részéről, illetve a az állam és magánszektorban tevékenykedő ENSZ szervezet részéről. Úgyhogy én azt javasolom, hogy maximum 20 percben tegyük fel a kérdéseinket, ha egyáltalán szükség van ennyi időre. Nem tudom, hogy itt tudnak-e maradni végig, a nagykövet úrnak távoznia kell, úgyhogy talán az ő hozzá intézendő kérdésekkel kezdenénk. Kik kérnek szót? Görenc, Stier urak és Svairenen úr. Tehát három kérdésünk lesz, aztán rátérhetünk a következő szekcióra, panelre. Köszönöm, elnök asszony. Politikai jellegű kérdésem lenne. Két előadót hallottunk, akik beszámoltak a jelenlegi helyzetről. a tárgyalásokkal kapcsolatban, és a kettő között az összhang árnyékát sem véltem felfedezni. Azt hiszem, hogy ez mondhatom jó jel egy nehéznek ígérkező folyamat szempontjából. Már jó tíz évig folytak a tárgyalások, amelyek aztán kudarcot vallottak egy más témában, amely azonban összhang, összefügg azzal, amiről ma is szól van, szó van, és a G 110 és nem szeretném, hogyha ez a hiba megismétlődne. Itt van az Európai Unió képviselője, az Afrikai Unió képviselője. Kérem önöket, hogy összesítsék erőiket, hogy meglegyen az a kritikus tömeg, amely a folyamat végén szükséges ahhoz, hogy eredmény szülessen. Stratégiai partnerségre van szükség az Afrikai Unió között, valamint az Európai Unió egyéb fejlesztéssel foglalkozó partnerei között, hiszen nagyon és közösek a problémáink. Lépjünk egyet előre tehát, és kezdjünk tárgyalásokba, közös közös témákban készen állnak-e arra, hogy ezt a lépést megtegyék. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen mindig meghallgatjuk a partnereinket. A partnerség egy megfelelő alap a tárgyalásokhoz. Önöknek is vannak más partnereik is, de tartok arról, hogy nem olyan figyelmesen hallgatják meg a problémáikat, mint az Európai Unió, tehát a probléma nagyon egyszerű. Ez a stratégia, ez a tárgyalási logika a két blokk között lehetséges-e? Stier úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is örülök, hogy már most sor kerül ilyen korai szakasz van erre az eszmecserére, és ez megelőzi azt, hogy kialakítsuk a közös EU álláspontot a 2015-ön túli menetrendet illetően. Nagyon gazdag tapasztalatokkal rendelkezünk a munkacsoport a célok kapcsán. A nagykövet úr is egyértelműen elmondta, hogy mennyire érdekes ez a munka, és mennyire fontos a koordináció. Egyrészt említette az ODA-n történő túllépés, a 16-os cél kapcsán pedig aláhúzta, hogy mennyire fontos a jogállamiság kérdése. E tekintetben nem teljesen kielégítő a helyzet, és mindenféleképpen üdvözölnénk, ha a vita során ezt a kérdést erőteljesebben kidoborítanánk. Milyen lehetséges szövetségeket lát e tekintetben, ha erről egy kicsikét részletesebben hallhatnánk? Vajlinen úr. Elnök asszony, én is köszönöm a kiváló előadásokat. Kiváló alapot jelentenek a jelentés tervezetünk elkészítéséhez a 2015-ön túli menetrendet illetően, és minél előbb meg kellene kezdeni ezt a munkát. Ha megnézzük a jelentést, most kaptam készhez ma reggel, aminek az okát nem igazán tudom, illetve tekintettel a bizottság közleményére. Úgy gondolom, hogy azt veszélyeztetjük, hogy rengeteg prioritásunk van, szinte minden prioritás. Ha viszont ennyi prioritás van, akkor lehet, hogy egy sincs. Tehát eh, ezért valahogy strukturáltabban kéne megközelítenünk a jelentéseket és munkaanyagokat. Alapvetően két fő célunk van, a szegénység csökkentése és a fenntartható növekedés elősegítése. Számos dolgot célként kezelünk, miközben ezek inkább eszközei a két említett fő célhoz vezető útnak a fejlesztési politikák kapcsán. Nem tudom, hogy az önök munkájában, New Yorkban ezen problémák kapcsán vannak-e arra vonatkozóan elképzelések, hogy hogyan lehetne összpontosítani a rengeteg célt és prioritást, amit ezen a területen megfogalmaztunk. Én magam egy rövid vitanyagot készítettem ezzel kapcsolatosan, és ezt nagy örömmel megosztom a szakbizottság többi tagjával, hogy a mi jelentésünkben valami rendet teremtsünk ebben a nagyon, ezen a nagyon összetett területen. Nem tudom, hogy az ön tapasztalata ennek kapcsán mi, vannak-e elképzeléseik ez ügyben? Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólások? Amennyiben nem, Martin Padoff a bizottság részéről kíván ezt szólni a DEFCO képviseletében. Köszönöm szépen. Én rövid leszek, hiszen a nagykövet úr igen jól felvázolta a helyzetet a New Yorki munkánk kapcsán. Nagyon fontos, hogy előre lépjünk a jövő szeptemberi csúcs találkozót megelőzően. Az ön erőfeszítéseire való tekintettel ez a menetrend univerzális lesz, és erről nem feledkezhetünk meg. A különböző elemek közötti egyensúly. Konkrétan itt a szegénység csökkentése és a fenntartható növekedés kell, hogy mindenféleképpen középpontban álljon. Ami a munkacsoport, a nyílt munkacsoport tevékenységét illeti, itt egyetértek azzal, amit a nagykövet úr elmondott. Ami pedig az eredményeket illeti, szerintem ezek kiváló alapot teremtenek ahhoz, hogy a folyamatot tovább vigyük. Ugyan nem tökéletes a helyzet, de az EU prioritásai igen jól megjelennek az említett anyagban. Egyetértek a hozzászólókkal abban, hogy túl sok célt fogalmaztunk meg, Úgyhogy valahogy ezeket áramvonalasítani kell, vagy talán jobban ki kéne domborítani az egyes célkitűzések közötti kapcsolódásokat, amelyek politikailag is vonzóbbak és könnyebben megmagyarázhatók. Ami pedig a megvalósítást illeti a globális partnerség kapcsán. Egy nagyon jó jelentést készítettek a fenntartható növekedés finanszírozásával foglalkozó munkacsoport részéről. Itt számos prioritást megfogalmaztak, de ez még csak a folyamat elejét jelenti. Egy további miniszteriális találkozóra kerül majd sor Addis Abebában, ez a Monterrey folyamat következő lépése a folyamat meglehetősen összetett, és én nagy örömmel hallottam Brandeo nagykövet úrtól, hogy a helyi, a belföldi forrás mobilizálást kiemelte, hiszen az összes megvalósításhoz rendelkezésre álló eszközt mobilizálnunk kell, és egyre inkább kialakul az az agály, hogy a menetrendhez belföldi politikákat és forrásokat is hozzá kell rendelni. és ennek óriási hatása lesz a 2015-ös szeptemberi sus találkozóra. Természetesen mi örömmel tekintünk az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentése elé, amit idén feltetőleg elkészítenek, és a tanács konklúzióira is kíváncsiak vagyunk decemberben, amelyek remélhetőleg egy robusztusabb álláspontot körvonalaznak majd. Ezen kívül kíváncsian várjuk, és várom a képviselők, illetve Brandeu nagykövet úr reflexióit az Afrikai Unió szerepére vonatkozóan ebben a folyamatban a közös afrikai álláspontot illetően. A folyamatban ez egy nagyon fontos lépcső. Garánc úrral egyetértek abban, hogy az EU-nak is Fontos szerepe van, szeretnénk folytatni a párbeszédet az Afrikai Unióval a csúcstalálkozót megelőzően. A tavaly áprilisi csúcstalálkozó mandátumot adott ezen párbeszéd folytatására, és jó lenne, ha minél előbb megindulna a párbeszéd, egyetértve más hozzászólókkal is, ha az Európai Unió és az Afrikai Unió közös álláspontot tud kialakítani, meg kell néznünk itt, utalnunk kell a júniusi közleményünkre és a közös álláspontra. Azt hiszem, hogy megvan a lehetősége annak, hogy egy ilyen közös álláspontot közösen kialakítsunk afrikai partnereinkkel. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én nekem is lenne egy kérdésem. A folyamatról sokat szóltunk már ma délelőtt, hogyan tudunk megállapodásra jutni. Ehhez számos fontos segítségre is számítunk, ön is említette a bizottság részéről ezeket. Itt a miértet is meg kell vizsgálni, meg kell néznünk, hogy legutóbb mit értünk el a fejlesztési célok megvalósítása kapcsán. Fontos tudni, hogy ezek az erőfeszítések indokolhatók, és végül is a közvélemény előtt is a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt meg kell védenünk a céljainkat. Kérem, hogy 5-5 percben. Köszönöm szépen először is az ön kérdésével kezdeném. Itt megint a folyamatról kell, hogy szóljak az Európai Unió, és ezt általában elismerik, a legerősebb véde, védelmezője a civil társadalomnak, és az ENSZ-en belül számos alkalommal konfliktusba keveredett másokkal e tekintetben. A millenomi fejlesztési célok is ennek a folyamatnak az eredményeként születtek meg és ez a folyamat egyre fontosabb lesz. És azt hiszem, hogy Brada úr, akivel kiváló együttműködést folytattunk az egész folyamat során, az álláspontunk közel van az Afrikai Unió és az Európai Unió között hogyha részletesen megnézik, akkor nyilván találnak olyan részleteket, amelyben eltér az álláspontunk. A Rio Plus 20-as folyamatban nagyon erős együttműködés volt a két csoport között. Talán emlékszik arra, hogy a két csoport támogatta egy új nemzetközi környezetvédelmi szervezet létrehozását, melynek székhelye Afrikában lett volna. Ez nem jött létre, de nem a, mi miattunk, nem afrikai barátaink miatt, hanem azt is meg kell mondani, hogy nagyon fontos, hogy a G77 keretében afrikai barátaink érvényesíteni tudják álláspontjainkat. Ez egy nagyon heterogén szervezet, és ezen belül afrikai barátaink a legközelebbi partnereink. Hogyha a csendes óceáni térséget megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az Európai Unió többet tesz a, a klímaügyben, mint egyes úgynevezett szakmai partnerek, amelyek az ENSZ tárgyalásokon részt vesznek. De Tovább kell erősíteni ezt az együttműködést, és New Yorkban is azt tervezzük, hogy ezt tovább erősítjük. Ott nagyon jó kapcsolatunk van az Afrikai Unióval, és ez nagyon fontos a művelet sikere szempontjából. Tehát akkor most a clusteringről szólnék néhány szót. A millenami fejlesztési célok Kofi Annan kezdeményezésére mennek vissza. Akkor volt annyi tekintő, tekintélye, hogy megfogalmazhatta ezeket a célokat. És ahhoz is volt tekintélye, hogy képviselje a nemzetközi közösség előtt. Hogyha ez nem lett volna így, akkor nem nagyon lettek volna millenniumi fejlesztési célok. Akkor Kofi Annan nagy afrikai hazafi megközelítése mindenhol nyitott fülekre talált, Amerikában nálunk, és volt egy olyan érzésünk, hogy eh, még egyszer ilyen nem lesz. Éppen ezért indítottuk be a nyitott munkacsoportok kormányközi rendszerét. És itt az ENSZ főtitkára feladata az, hogy eh, egy összefoglaló jelentést írjon majd. Mindig megvan természetesen annak a lehetősége, hogy egy úgynevezett karácsonyfa megközelítésbe torkollik ez. Hát, hogy mindenki benyújtja, hogy milyen ajándékokra vár. Azonban azt is el kell mondanom, hogy egy afrikai és egy európai, például a magyar nagykövet és a kenyai nagykövet is társelnöke volt a munkacsoportnak, és brilliáns munkát végeztek. Tehát mi a clustering, mi a témák csökkentésének a célja. Néhányan tettek javaslatokat, hogy vágjanak ki bizonyos témákat. Olyan témákat, amelyekről úgy gondolták, hogy feleslegesek. Tehát bizonyos részvevők ki akarták venni a jogállamiság kérdését, a jó kormányzás kérését, Igazából szerették volna áramvonalasítani ezt a listát, és a feladat az volt, hogy ne a rossz témák, illetve bocsánat, hogy ne a jó témák kerüljenek ki a listáról. A főtitkárnak is van valami szerepe az összefoglalásban, a áramvonalasításban, és ezt képviselte is a kormányközi tárgyalásokon. Nem várok csodákat ezen a téren. Szerintem fontosabb az, amikor a millenniumi fejlesztési célokról és részcélokról beszélünk, akkor ezek olyanok legyenek, amelyek megvalósíthatók. És az egyik eh, leglényegesebb az az, hogy ragaszkodjunk azokhoz a célokhoz, amelyeknek értelme van, és ne, ne azokhoz a célokhoz, amelyek csak a szavak szintjén maradnak meg. Tehát, eh, hogyha fogadnom kellene, akkor hát igazából maximum egy kettő oldal hosszúságú anyagra merném ezt megtenni. És mindenképpen ezt, ezeket a témákat legalább erősen képviselni fogjuk. Annyit is elmondanék ebben a kontextusban, hogy vissza kell térnünk azokra az ügyekre, ahol nem értük el, amit akartunk, tehát ismét a jogállamiságot említem, és a többi partnerünket is meg kell ezekről győzni. Nagyon bonyolult a jelenlegi helyzetben. Nagyon fontos az, hogy az ENSZ ne ilyen észak-dél-kelet-nyugati ellentétek elsimításának a helyszíne legyen. Tehát az Európai Parlament ebben a tekintetben nagyon jó álláspontot képviselt, tehát például szóvá tette az Európai Unión belüli korrupció kérdését. Tehát nagyon jó, hogy ilyen kérdéseket felvetünk, hiszen eh, nem tisztességes az, hogy a világ másik felétől olyan dolgokat várunk el, amelyet mi sem teljesítünk, tehát említettem a korrupciót. A célok mindenkire vonatkozzanak, ránk is, partnereinkre is, és mindenképpen eh, szeretném megemlíteni, hogy csak is akkor lehetünk sikeresek, hogy az Európai Parlament is velünk tart. Nagyon fontos, hogy erős tárgyaló pozíciót alakítsunk ki. Nagyon fontos az, hogy olyanban állapodjanak meg a tagállamok, amely ténylegesen megvalósítható. Köszönöm, köszönöm. Brandéa nagykölt úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. kommentálnám Harting úr megjegyzéseit. Szinte mindent elmondott. De hozzátenném, hogy amíg megvan a partnerség az Európai és az Afrikai Unió között, amíg megadjuk neki ezt a súlyt, amelyet megérdemel, akkor elérhetjük azt, hogy közös álláspontjaik lesznek ENSZ szinten és más multilaterális szinten is. Tehát eh, mindig megvan ez a lehetőség, hogy elérjünk egy kritikus tömeget. Nem fogunk mindig mindenben megállapodni, de úgy gondolom, hogy a leglényegesebb témákban igen, amennyiben hasonló módon gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan ezeket eh, meg oldhatjuk. Tehát nagyon sok eh, prioritás van. Erről szó volt, de vannak átfedések, erős átfedések. És hogyha ezeket a témákat integráljuk egymásba, megnézzük, hogy milyen ok és okozat van közöttük, akkor ez lehetővé teszi, hogy multiplikátor hatást érjünk el. Tehát, hogyha egy témához hozzányúlunk, akkor az kifejtheti jó hatását máshol is. Miért foglalkozunk ennyire a 2015 utáni idővel? Azért, mert eljött az ideje annak, hogy a polgárok lássák a fejlődés eredményeit. Főleg a fejlődő országokban nagyon fontos ez, hiszen ott az emberek nagyon régóta várják a jobb életminőséget. És a millenomi fejlesztési célok pedig lehetővé teszik, hogy a, a, a minőségi életet lejjebb visszük, alacsonyabb szintre is a társadalomba, tehát a mindennapi emberek szintjére. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, akkor szeretnénk megköszönni az első két felszólóknak felszólásukat. Okay, well now... Akkor most áttérünk a következő panelre. Szeretném Harting úrnak is megköszönni, hogy eljött. Köszönöm. Hallottuk a két nagykövet felszólalását, az európai és az amerikai, a, elnézést, Afrikai Unió képviselő. Most Jefferson urat üdvözlöm a Concord igazgatója. A Concord egy nagyon fontos szervezet, hiszen az NGO-k, a fejlesztésre foglalkozó NGO-k európai szerve Tehát a fejlesztéssel foglalkozó NGO-k itt összpontosulnak. Jefferson úr, erről majd egy kicsit többet szól. Olli Lund Hansen a következő. A Lee platformot képviseli, ez egy ENSZ szervezet, fejlesztése foglalkozik, de majd ő sokkal jobban bemutatja ezt a kezdeményezést. A szakbizottságunkban a magánszektorról az ősszel fogunk majd tárgyalni, megtárgyaljuk a bizottság idevágó javaslatait, az Európai Bizottságtól is halljuk majd. Tehát ez azt jelenti, hogy a hazai forrásokra sokkal erősebben támaszkodunk majd az elkövetkezendő fejlesztési célok során. Tehát eh, gondoljanak arra, amit az Afrikai Unió képviselője mondta. Tehát eh, milyen összefüggés van eh, a jólét kialakítása és a fenntartható fejlődés között. Tehát mindegyikük 10 percet kap, először is Jefferson úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Concordról szólunk. Seamus Jefferson vagyok, a Concord igazgatója. A Concord a fejlesztéssel foglalkozó NGO-k európai csúcsszerve. Két szinten működünk, az egyik szinten minden tagállomban vannak fejlesztéssel foglalkozó NGO-kat, és a nagy NGO családokat is. Tehát a Iszlám Segítség, a Handicap International, a Children's Relief. Úgy gondolom, hogy az évek során igazából egy fő tárgyalóvá váltunk a fenntartató fejlődés tekintetében az Európai Unió a másik partner. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, a DEVE bizottsággal megoszthatom gondolatom, hogy nagyon jó kapcsolataink vannak, tavaly is nagyon jó volt az együttműködés a pénzügyi csomag tekintetében, ezen kívül az új európai segélycsomagokról egyeztetünk majd. A parlamentnek elég erős szerepe van ebben. Számos témában működünk együtt, tehát például fejlesztési, finanszírozásról, ezen kívül az egyéb EU politikák fejlesztésre gyakorolt hatásával is foglalkozunk. Az elkezdendő évben a fejlesztés európai évét tartjuk. Itt pedig a civil társadalom szélesebb rétegét is szeretnénk az NGO-kon keresztül elérni. Most három aspektust emelnék ki a 2015-ös agendából. Az első az az, hogy mi az NGO közösségben miért látunk egyedi lehetőséget, utána arról szólnék, hogy a nyitott ENSZ munkacsoportok munkáját hogyan látjuk, utána pedig arról szólnék, hogy hogyan látjuk az európai szintű, EU szintű munkát. Néhányan már utaltak arra, hogy a 2015 utáni keret a fejlesztési célok tekintetében egyedülálló lehetőség számunkra. Hiszen óriási haladást értünk el fejlesztési célokban. A szélsőséges szegénység felszámolása elérhető közelségben van. A egyenlőtlenségek azonban még mindig megvannak, sőt, növekednek. Az emberek kirekesztése folytatódik a globális válságok, mint például a klímaváltozás is nagy kihatással van az emberek életére. Úgy érezzük, hogy ha folytatjuk a milleniumi fejlesztési célokat, akkor az nem fogja megoldani a problémákat, nem fog oda katapultálni minket, ahova el szeretnénk jutni, de felismertük, hogy ha úgy folytatjuk a munkát, mint a múltban, akkor nem jutunk el a céljainkhoz. Tehát a business as usual már nem opció. Mit tanultunk a jelenleg millenniumi fejlesztési célokból? Nézzük meg, hogy mi volt sikeres, és mi nem volt sikeres. Ahol nem voltunk sikeresek, ott vagy javítani kell, vagy helyettesíteni kell a munkát. Mindenképpen közvetlenebbül kell eljutni a kirekesztés áldozataihoz. Minden érintettel tárgyalnunk kell, és mindig frissítenünk kell azt, hogy mit értünk fejlesztés alatt. Úgy gondolom, hogy nagyon jól összekapcsoltuk a fejlesztési és környezetvédelmi célokat. Látjuk a kihívásokat, Látjuk a gazdasági gyakorlatunkban, az ortodoxiában, a gazdasági ortodoxiában a hiányosságokat. Sokan utaltak arra, hogy eh, már nem csak róluk van szó, hanem rólunk van szó. Végezetül pedig, hogyha megnézzük eh, a szegénységet eh, egy bizonyos jövedelmi határ alatt, akkor be kell látnunk, hogy a legfontosabb az, hogy a legszegényebbeket kell bizonyos forrásokhoz juttatni. De hát számos tekintetben, és ennek értelműen újra kell fogalmaznunk néhány célt. Mindenképpen említenem kell, hogy nagyon intenzíven foglalkozunk továbbra is a millenomi fejlesztési célok megvalósításával ezeket a célkitűzéseket úgy látjuk, hogy látjuk az elejét és a lehetséges végét. A Concordnak van egy ilyen publikációja, ezekben a publikációkban leírtuk a gondolatainkat, de itt három témát emelnék ki, amelyek nagyon jól mutatják, hogy hogyan működnek a nyitott munkacsoportok. Az első téma az emberi jogok. Az emberi jogokat megemlítik a munkacsoport jelentésének az elejében, de nem látunk egy emberi jogi alapú megközelítést. Úgy gondoljuk, hogy ez egy alapvető lehetőség itt szólni az emberi jogokról. Tehát itt kell szólni az emberi jogokról. Ez arról szól, hogy azok is részt vehessenek a célok megvalósításában, akik érdekében ezeket létrehoztuk. Nagyon fontos az, hogy a célok elszámoltathatóak legyenek tehát nyomon követhetjük, hogy ki mit tett. Hát itt mindenképpen valami mást kell tennünk. Most a nemek közötti együttműköd, nemek közötti egyenlőségről szólnék, illetve a nők szegénységéről. Kritikus pont, nagyon kritikus pont, ahol szorgalmazzuk a további munkát, az a megvalósítás. Ténylegesen szerkezeti változások dolgokra kell koncentrálnunk, hogy elérjük a lényegi egyenlőséget a foglalkoztatás tekintetében, a nem fizetett gondozási munkát is ide figyelembe, itt figyelembe kell vennünk. Ezek olyan témák, amelyekben sokkal részletesebben kell dolgoznunk, le kell mennünk a tettek szintjére, a szavak szintjéről. A harmadik téma pedig a környezeti fenntarthatóság a nyitott munkacsoport nyitva hagyta ezt a bolygó határairól szóló témát. Tehát itt egy fejlesztési, növekedési célkitűzést nem űzhetünk a végletekig, hiszen a bolygónknak megvannak a határai. Itt konkrétabb javaslatokra van szükség, hogy hogyan foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Ami az Európai Unióra vonatkozik, az Európai Unió tevékenységére néhány dolog. Nagyon szorgalmaztuk azt, hogy a fejlesztési biztos és a környezetvédelmi biztos szorosan együttműködjenek. Hoz, hogy ezt a két témát közösen dolgozzák fel. Tehát amikor sor kerül majd a jövendő biztosok meghallgatására, akkor javasolnám ezt a témát is felvetni. A bizottság munkába betekintésünk volt, nagyon jó volt, nagyon tetszett az a narratíva, ahogy foglalkoznak ezekkel a témákkal. Az ördög a részletekben rejlik. Görenc úr említette, hogy megvan a különbség például az EU és az AU között. Egy, té egy olyan téma, ahol hiányoznak a részletek, az univerzalitások. Mi ez? Globális keretben működünk, és nem úgy, hogy ott van valaki más, mi meg fizetünk. Nem, nem, ez már nem hihető. Egy, egy univerzális célkitűzésünk kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió a saját belföldi politikáját is komolyan vegye. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak a saját portáján belül is meg kell valósítani a millenomi fejlesztési, környezetvédelmi és így tovább célokat. Tehát a többi európai politikára is kihatással van ez. Tehát, hogyha a mexikói partnereinknek azt mondjuk, hogy csinálják ezt meg azt, akkor mi is csináljuk ugyanazt, amit követelünk például tőlük. Tehát ezekkel a témákkal a parlamenttel és a többi szereplővel is szorosan szeretnénk együttműködni. Most egy további témát említenék, és ezzel zárnám. Sokkal jobban tudatosítanunk kell ezt a témát a közvéleményben. Úgy gondolom, hogy technikailag jók, a munkatársaink jól, jó munkát végeznek, de erősebben kell a közvéleményt is informálni arról, hogy mit csinálunk, mit javaslunk, és mit várunk a közvéleménytől. Számos útja, módja van ennek, és örülök, hogy Görenc úr ismét bejött, mert szeretnék megemlíteni egy mechanizmust, amely az Európai Fejlesztés évének lesz az egyik szereplője. Tehát a saját NGO-nkon belül is meg kell valósítanunk azt, hogy mit jelentenek ezek a célok Európa és a világ számára. Köszönöm. Um, thank, thank you very much for... Köszönöm szépen a bemutatót, és hogy emlékeztetett arra, hogy milyen ö, szerepet játszhat ez a parlament, sőt játszott már, hogy kiharcolta a fejlesztés európai évét. Most pedig Hansen úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást, hogy ma itt lehetek. A Global Compact Lead képviseletében vagyok itt, és szeretnék arról beszélni, hogy a magánszektornak milyen felelőssége szerepe van a célok megvalósításában. Néhány diát szeretnék bemutatni. A Global Compactról szólnék néhány szót először, hogyha nem ismerik, 15 éves ez a kezdeményezés, a legnagyobb vállalati fenntarthatósági kezdeményezés a világon, több mint 8000 vállalata részvevője A célunk, hogy úgy folytassuk üzleti tevékenységünket, hogy az emberi jogokat, méltányos kereskedelmet tiszteletben tartsuk, ugyanakkor előmozdítsuk a fenntartható fejlődést és az innovációt, a magánszektor által felajánlható innovációt és egyéb előnyöket egy célok szolgálatába állítsuk. Tehát felelős üzleti tevékenységet folytatunk, ugyanakkor ajánlásokat is teszünk, hogy a vállalatokat a végrehajtásba hogy lehet bevonni. Számos résztvevője van, az üzlet áll a középpontban, ugyanakkor párbeszédet, együttműködést folytatunk NGO-kkal is, tehát ők is részt vesznek a tevékenységünkben. Még bevezetéshez hozzátenném, ezt a következő dián láthatják, hogy a 2015 utáni fejlesztési tervekben is milyen szerepet játszunk, tehát egyre növekvő a függetlenségünk, ugyanakkor egyre nagyobb az átfedés a magán és a, az állami felelősségvállalás között a Kihívások, problémák természetesen megmaradnak, ugyanakkor egyre több vállalat vezető világosodik meg, úgymond, hogy felismeri, hogy van ez az átfedés, és a fenntartható fejlődés céljai a vállalati érdekekkel is egy, egybe esnek. Másrésztről hasonlóképpen fontos, hogy hogy soha nem érjük el a fenntartható fejlesztési célokat, hogyha nem működünk együtt aktívan a vállalkozásokkal. A vállalkozások már nem korlátját jelentik a fenntartható fejlesztésnek, hanem a megoldás részét kell, hogy képezzék egyre inkább. Ez az oka annak, hogy nagyon fontosnak tartjuk és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy vállalkozásokkal együttműködünk, és bevonjuk őket a folyamatba. Az ENSZ-szel is együttműködünk, és tárgyalásokat folytatunk a nyitott munkacsoport keretében folyó megbeszélések keretében, és részt veszünk a végrehajtási mechanizmusokban is, de most a magánszektorra összpontosítanék, több száz cég részvételéről vehet, ö, ö, számolhatok be. Ö, illetve több száz konzultációt folytattunk le különböző cél, ö, cégekkel. Milyen témákra vonatkoztak ezek a konzultációk? Nézzük meg a célokat. Ö, ezek a konzultációk ö, sok időt vesznek igénybe, tehát sokat beszélünk a cégekkel, a különböző célokról, hogy milyen inputokra van lehetőség. Tehát sokat beszéltünk arról, hogy a felelős üzletek, felelős vállalkozások szempontjából hol, mik a prioritások és mindez az úgynevezett klaszterekben is szerepet játszott. A folyamat elején már elkezdtük ezeket a konzultációkat. Tehát az univerzalitás elvét elfogadják a vállalkozások, és ezt lehetőségként értékelik. Ez a kétfajta tárgyalási folyamat tehát párhuzamosan folyik, és egymást is táplálja, tehát a fenntartható fejlődés és az üzletek szerepe koherens módon összefügg. Egy bizonyos struktúrát vázoltam fel itt a következő tizen, Dián, amely azt mutatja, hogy nagy a, jelentős a konszenzus azt illetően, hogy a szegénység csökkentése kell hogy ennek a folyamatnak az egyik prioritása legyen, és az vállalkozások is ezt elfogadják. Van a, ugyanakkor három további dimenzió, nagyon fontos, hogy a befogadó gazdasági növekedés egy cél legyen, de ez nem egy önmagában vett cél, hanem ez hozzájárul a méltányossághoz és a szegénység csökkentéséhez. A piramis alapja pedig a környezet alkalmassá tétele, ide tartozik a helyes kormányzás, a béke és a korrupció ellenes küzdelem. Itt ezen a dián ö, ö, egy listát láthatnak, ez a 17 cél, amelyet javasolt a nyitott munkacsoport, ezt nyilván ismerik, és a vállalkozások, amelyekkel együttműködünk, üdvözlik ezeket a célokat, és úgy vélik, hogy komprehenszív módon átfogják azokat a célokat, amelyeket valóban követnünk kell. Üzleti szempontból az a véleményünk, hogy a fenntartható fejlesztési célok rendkívüli rendkívül igénylik a vállalkozások részvételét, az ambíciót, az ihletet, amit a vállalkozások tudnak adni. Ezek alapját képezik a szektorokon átívelő partnerségnek, és ez egy közös alapot biztosíthat, és lehetővé teszi, hogy ne csak egy beszélgetés folyjon, hogy mit szeretnénk elérni. Nagyon fontos, hogy ezek a célok pontosak legyenek, hogy ezeket pontosan definiáljuk, hogy mit szeretnénk elérni. Hogyha megnézzük tehát ezt a 17 célt, akkor láthatjuk, hogy univerzális, átfogó módon lefedik a tervet, a terveket. Reméljük, hogy a folyamat során jövőre ezt tovább tudjuk finomítani. Három dolgot említenék, amelyet széles körben megfuttattunk. Az egyik a konszolidációs igény, és konkrét javaslatokra is szükség van e, tekintet, e tekintetben ide tartozik a növekedés, az iparosítás, ugyanakkor a szegénység csökkentése és különös tekintettel a méltányosság növelésére. A 12-es cél, amely még szintén ezen a dián van, ez nagyon fontos számunkra. Ez a külön vizsgálja a vállalkozások szerepét, a fogyasztást és a termelést. Ez nagyon fontos része a tervnek, Ugyanakkor véleményünk szerint ez inkább a végrehajtáshoz tartozik. Tehát a 12-es, 17-es cél ő, inkább végrehajtási ö, eszközt ö, valós végrehajtási eszközt jelent, mint célt. Ugyanakkor még a korrupciós célokat és a helyes kormányzással kapcsolatos célokat is ki kell emelni. Milyen szerepe lehet a vállalkozásoknak a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában? A következő dia tükrözi, hogy itt nagyon összetett folyamatról van szó. Erről még sokat kell beszélni nyilván, de a, de a Global Compact Lead csúcson tavaly a főtitkár már elindította ezt a vitát, hogy hogyan lehet bevonni a vállalkozásokat a fenntartható fejlesztési célok megvalósításában. Röviden hadd említsem meg a prioritásokat, és hogy a 2015 utáni tervezet hogyan adhat ennek lendületet. Az első dolog az, hogy az úgynevezett driverekre kell összpontosítani, a mozgatórugókra, ugyanakkor nagyobb összhangot kell teremteni a pozitív ösztönzők között, és ki kell, és törölni kell azokat a káros állami támogatásokat, amelyek helytelen ösztönzéseket adnak a vállalkozások számára. Remélhetőleg fontos vita eh, fog folyni az állami támogatásokról. Ugyanakkor az is forduló pontot jelenthet, hogy maguk a kormányok hogyan működnek a piacok, mint beszerzők, mint vásárlók, mint befektetők, mint, mint cégek működtetői. Tehát meg kell vizsgálni a kormányok ilyen jellegű tevékenységét. És ilyen formán a felelős befektetés és felelős vállalati tevékenység terén is fontos szerepet játszhatnak maguk a kormányok. Mindenki egyetért most már abban, hogy a vállalati felelősségvállalás milyen fontos, és az együttműködés ezen a területen milyen fontos. Az ENSZ néha hajlamos ENSZ ügynökségekkel együttműködni elsősorban, de a partnerség azért mégis egy szélesebb körű dolog, tehát több ezer helyi szektor alapú partnerségre van lehetőség, tehát szélesebb körben kell értelmezni a partnerségek kialakítását, működtetését, ugyanakkor számon kell kérni ezeknek a partnerségeknek az eredményességét. A 2015-ös tervben egy elszámoltathatóságot is ki lehetne dolgozni a partnerségek tekintetében ez eddig nem működik, az átláthatóság inkább önkéntességen alapul. És ezzel eljutok az utolsó lépéshez itt ezen a dián, tehát a transzparencia, az elszámoltathatóság, a vállalati felelősségvállalás terén fontos, hogy a megbeszélések azzal foglalkozzanak, ahol már látható a változás. Az elmúlt 10-15 évben már elindult egy folyamat a beszámolók, az ellenőrzés területén. Mindezek eszközöket jelentenek, eszközöket adnak ahhoz, hogy a vállalatok pozitív erőt képviseljenek a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében. Van néhány hiányosság, említettem a partnerségekkel kapcsolatos átláthatóságot, a másik pedig a globális beszámolási kezdeményezés, a hatásmérés és a vállalati célok meghatározása. Mindezek fontos építőkövek amelyek fontosak ahhoz, hogy standard elvárásokat fogalmazhassunk meg azt illetően, hogy maguk a cégek hogy határozzák meg a céljaikat, és hogyan kommunikálnak a fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó nyitott munkacsoporttal. Végül pedig, elnézést, hogyha kifutok az időből, néhány gondolatot még a finanszírozással kapcsolatban. Néhány hónappal ezelőtt más intézményekkel kapcsolatban közös munkát kezdtünk magánintézményekkel a finanszírozás területén. Minden érintett elismeri a hivatalos támogatás fontos szerepét. Tényleg nyilvánvaló, hogy ezeket hogy évente 2,5 trillió USA dollárra van szükség. Ugyanakkor nagyon fontos a magánszektor hatalmas forrásait is csatarendbe állítani. Mindig új forrásokat kell keresni, de a létező forrásokat is, forrásoknak is új irányt lehet adni és meg kell nézni, hogy a magánszektor ebből hogyan profitálhat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. A magánszektorról még majd részletesebben is szólni fogunk, úgyhogy különös tekintettel a fejlesztési célkitűzésekre. Akkor most a képviselőké a szó. Eddig egy, egy valaki jelentkezett hozzászólásra, most már többen is. Najze úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer szeretnék utalni arra a problémára, amit már eh, említettem a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatosan. Ezek egyértelműen megfogalmazottak, konkrétak és ellenőrizhetők. 17 cél van most, amelyek számomra nem annyira konkrétak és kevésbé ellenőrizhetők. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy a rendelkezésre álló forrásainkat konkrét, pontosan megfogalmazott és ellenőrizhető célokra fordítsuk. És elnök asszony itt, ami az emberi jogokkal kapcsolatosan említett, én is hangsúlyoznám, hogy az Európai Unió nak erőteljesebben fel kéne lépni ezen a területen. A kérdés az, hogy hogyan tudunk nagyobb befolyással élni. A döntéseket magas szinten hozzák, és Ban Ki-moon főtitkár úr szintjén. Tehát a szakbizottságunkban azt kellene megvizsgálni, hogy ez az emberi jogi célkitűzés hogyan erő, tehető erőteljesebbé, és úgy, hogy ez minden egyes ország esetében egyértelműen ellenőrizhető lehessen. Köszönöm szépen, Slide asszony. Köszönöm szépen. A 2015-ön túli menetrend pontos kialakítása egyre fontosabb, hiszen a világunk merőben más ahhoz képest, mint amikor a milleniumi célkitűzéseket megfogalmaztuk. És az új valóságot mindenféleképpen értékelnünk kell, értelmeznünk kell az új célkitűzések megfogalmazása érdekében, és annak érdekében, hogy egységesen lépjünk fel, egységes hangon tudjunk részt venni a vitában. Az új bizottság és más képviselők elvárásai igen komolyak. Én köszönöm mindkét előadónak, különösen Jefferson úrnak, aki három nagyon fontos kérdést érintett. A közös felelősség univerzális voltát hangsúlyozta, illetve az egyenlőség hiányát. Ez utóbbival szemben nagyon fontos fellépni, Számos kérdés, amivel napi szinten foglalkozunk, így például a különböző konfliktusok, az energiaellátási problémák, a bevándorlás, ezek mind ezzel a jelenséggel függnek össze. És a az egészségügyel kapcsolatos célkitűzések, a reproduktív egészségügyi jogok területén különösen fontos, hogy fellépjünk, amikor az egyel, egyenlőség vagy az egyenlőtlenséggel szemben kívánunk küzdeni. Úgy hogy nem tudom, hogy nem lehetne esetleg itt a gyermekekre is nagyobb figyelmet szentelni. Köszönöm, Görenc úr. Köszönöm, elnök asszony. Kérdésem az indikátorokkal kapcsolatos. Amikor a folyamat végén meglesznek az indikátorok, amelyek jelzést adnak például a vízről, vízi hatóságáról, hatóságáról az egészségügyi mutatókról, a kormányzásról, stb. Ezek gondolom egy szektorra, vagy egy régióra, vagy egy országra fognak vonatkozni Mi a helyzet azokkal az országokkal, a mi országainkkal kapcsolatban milyen indikátorokat fogunk alkalmazni, hogy a saját problémáinkat mérjük. Teljesen abszurd vitákat hallottam különböző részlegek között, amelyek a indikátorokat határoznak meg, hogy fenntartható fejlődés érdekében tett erőfeszítéseket mérjék. Mindenki olyan indikátorokat akar, amely pozitívan tükrözi az ő erőfeszítéseit. A politikai következtetés, tehát akkor hajlandóak vagyunk-e minden Európai Uniós tagállamra egyaránt vonatkozó indikátorokat elfogadni. Különben pedig ezek az indikátorok csak a nemzeti propagandát fogják szolgálni, semmi mást. Mi pedig ugye felelősek vagyunk a szakpolitika koherenciájának az ellenőrzéséért az egyes tagállamok tekintetében, ezért már mostantól kezdve ragaszkodnunk kell ehhez. Köszönöm, Vajlenen úr. Elnök asszony, Négy nagyon rövid megjegyzésem lenne, először is az univerzalitás elvével kapcsolatosan. Nagyon fontos a világon mindenütt a fenntartható növekedés szorgalmassága, illetve a szegénység csökkentése, és ez nem csak a fejlődő világra vonatkozik. Másodszorban a források szűkössége. Az OECD előrejelzései szerint a globális GDP 50 év múlva a mostaninak ötszöröse lesz miközben a szegénység a háromszorosa. Nem tudom, hogy ez mennyire reális az elkövetkezendő 50 évre vonatkozóan, még a technológia fejlődésével is vannak bizonyos forráskorlátai és környezeti korlátozásai, ami pedig az emberi jogokat, a demokráciát illeti. Ha a kulcs célunk a szegénység csökkentése és a gazdasági növekedés, akkor a fenntartható fejlődés egyik fontos pillére az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokrácia és a helyes kormányzás. Ez alapfeltétele minden fejlődésnek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket az elveket szorgalmazzuk, visszautalva itt a 92-es célokra is. Ami a civil szervezeteket illeti. A probléma itt az, hogy az ezzel kapcsolatos célok, hat cél egyértelműen szól a szegénység csökkentéséről, itt voltak olyan esetek, amikor közvetlen segélyeket pumpáltunk ezen célok megvalósításába, ami természetesen pozitívnak értékelhető, de a szegénység csökkentése legeredményesebb azokban az országokban volt, ahol a befogadó gazdasági növekedés valósult meg. Tehát oly módon növekedett a gazdaság, hogy az társadalomból befogadó jellegű volt. Tehát amikor az új célokról vitatkozunk, akkor ezt is figyelembe kell vennünk. Az egyes cél, tehát a szélsőséges szegénység és éhezés felszámolása. De ez összefügg szorosan a mezőgazdasággal is. Ezt mindenféleképpen figyelembe kell vennünk, amikor a célokról és az eszközökről beszélünk, arról, hogy hogyan lehet ezt az alapvető célt elérni. Az Afrikai Unió célkitűzései szerintem nagyon jók, konkrétak, lényegre törők, és az 50 éves időszak is megjelenik a gondolkodásban, úgyhogy gratulálok. Elnök asszony, akkor kérem nagyon röviden az utolsó kérdést, mert összesen 7 percünk van hátra, és szeretnénk időben befejezni. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Szeretnék utalni egy olyan helyzetre, ami hónapról hónapra, évről évre felmerül. A gazdasági, szociális és biztonsági környezet nagyon gyorsan átalakul. Különösen az elmúlt évben számos változás szemtanúi voltunk, és ezek újabb és újabb problémákat és kihívásokat vetnek fel a programjainkkal kapcsolatosan. Minden egyes szervezetnek az ilyen vészhelyzetekre kellő tartalékokkal kell rendelkeznie, ugyanis a helyzet már más, mint a múltban volt. Tehát fel kell készülnünk, előre kell látnunk, hogy az ilyen vészhelyzetekben kellő tartalékokkal rendelkezünk. A környezet ugyanis nagyon gyorsan átalakulóban van. Köszönöm. És mielőtt visszaadom az előadóknak a szót, a bizottság részéről Pádár úr, kérem nagyon röviden, ha esetleg az előzőekben elmondottakhoz még vannak új felvetései, ugyanis a tolmácsok csak maximum 5 percig állnak még rendelkezésre. Köszönöm szépen. Köszönöm a Concord képviselőjének a előadását, és én is biztosíthatom ön, önt arról, hogy kiváló volt az együttműködésünk a civil szervezetekkel, és ezt a Concorddal tovább kívánjuk folytatni. És a DEFCO nevében, illetve a környezeti, környezetvédelmi főigazgatóság nevében is el tudom ezt mondani. Pibags és Potocsnik biztos urak is továbbra is támogatni fogják ezt a szoros együttműködést, ami egyébként nem csak a bizottságra korlátozódik, hanem kiterjed az a külügyszolgálatra szolgálatra is, illetve különböző tanácsi szervezetekre. A tanács is a három környezetvédelmi, a fejlesztési és ENSZ ügyekkel foglalkozó úgynevezett jumbo üléseken mindig foglalkozott ezzel a szemponttal is. Ami pedig a szakpolitikai koherenciát illeti a fejlesztés területén, az EU mindig is vezető szerepet játszott az ezen a területen folyó vitában, és a 2015-ön túli menetrend kapcsán is ezt a szerepet kívánjuk játszani. Végezetül pedig az európai fejlesztési év, ami jövőre lesz, ennek kapcsán egyértelmű, hogy a 2015-ön túli célkitűzések különös hangsúlyt fognak kapni, mi is aktívan részt fogunk ezen venni, épp úgy, mint az Európai Parlament és a civil szervezetek ezeken a rendezvényeken. Az előadóknak adom meg most a szót, Jefferson úr. Maximum három percben, nagyon rövid leszek. És most nem kívánok minden kérdést kimerítően megválaszolni, csak néhány gondolatot Először is, ami a mérhetőséget, az ellenőrizhetőséget illeti. Ez nyilván attól is függ, hogy hogyan prezentáljuk a célokat, és hogyan tudjuk ezt aztán a közvélemény felé kommunikálni. az jogokra alapuló megközelítés ez a szakzsargon. Ez végül is azt jelenti, hogy az egyes szakpolitikák által érintetteknek is részt kell venniük az elszámoltatásban, nevezetesen, hogy az érintett szervezetek valóban azt valósították meg, amit elvártunk tőlük. Tehát itt más szóval a polgárok, az állampolgárok részvételére is hangsúlyt kell helyezni említhetném itt a korrupciót, a különböző akadályokat. Tehát a mérhetőség, a fejlesztési célok mérhetősége feltételezi az érintettek részvételét. És ami az egyenlőtlenséget illeti, korábban nem látott konszenzus van a különböző politikai csoportosulások között az egyenlőtlenség kapcsán, ami már szinte ellenőrizhetetlenné válik. A szociális szövetet is már fenyegeti, a gazdasági szerkezetet is az egyenlőtlenség a civil szervezetek és a baloldali pártok is tisztában vannak a probléma súlyával, de meg kell vizsgálnunk, hogy milyen szakpolitikákkal léphetünk fel ezzel, ezzel a jelenséggel szemben. E, azt hiszem, hogy ezen a területen kell különösen aktívnak lennünk, megvizsgálva az adórendszerek működését. Ez nyilván nagyon fontos eleme ennek a kérdéskörnek. Köszönöm szépen! Röviden, Rövid, néhány megjegyzésem lenne. Látjuk, hogy működik az üzleti élet, tehát a tőke játszon abban szerepet, hogy csökken a szegénység. A tény, hogy a tőke struktúra jobban bekerül a szegénység felszámolásában, az népszerű. A mutatók, szerintem mindenki egyetértett azzal, hogy az elkövetkezendő évek során nagyon konkrét, mérhető intézkedéseket kell foganatosítani. A legfontosabb dolog a célok tekintetében az, hogy eh, könnyen érthetők legyenek és inspirálják az embereket. Tehát, és legyenek intelligensek, érthetők, mérhetők. Ez nem feltétlenül csak a célokra vonatkozik. Van ez alatt egy szint, a mutatók szintje. Tudom, hogy itt már nagyon sok munka folyik, az ENSZ statisztikai bizottsága, az STSN is ezen dolgozik, de nagyon érdekes lehet 2015 után, hogy legyenek olyan mutatók is, amelyek konkrét csoportokra, konkrét érintettekre vonatkoznak az üzleti életben és a befektetők körében is. Tehát, hogyha megvannak a célok, a mutatók, akkor könnyebben megállapíthatjuk, hogy mik az üzleti élet számára a megfelelő mátrixok. Tehát hogyan lehet behelyezni az érintetteket, a szereplőket? Hát szerintem ez a járulékos negyedik szint az architektúrában eh, megkönnyíti a célok megvalósítását. A, amit mondott, az nagyon megnyugtató, tehát hogy a magánszektort is bevonják. 2015 eh, esetleg fordulópont lehet abban, hogy a privát szektort jobban bevonjuk a munkába. Tehát lehet véleményünk erről, hogy jobban vagy kevésbé vonjuk be az üzletet, az üzleti életet, de azért szerintem pozitív kihatása lesz. És néha ez a vita nem túl gyümölcsöző. Tehát tudjuk, hogy megvannak a források, óriási hatásuk lehet, tehát a források eljuttatását kell megoldanunk a célok megvalósításhoz. Köszönöm szépen, köszönöm a felszólóknak. A fejlődő világról beszéltünk, a fejlett világról beszéltünk, de igazából csak egy világ van, ez nagyon jó, ahogy Veurünen úr is mondta. És hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor minnyáján vesztesek leszünk. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos elv. Tehát köszönöm szépen mindenkinek, ez a vitánk kezdete keményen dolgozunk majd rajta. Az elkövetkezendő hetek során saját kezdeményezésű jelentést írunk. Tehát minnyájukkal várom az együttműködést. Köszönöm szépen! Berekeztem a reggeli délelőtti ülést. Háromkor folytatjuk a szavazással, aztán költségvetéssel és Georgieva biztos asszony látogat majd meg minket délután. Köszönöm. Everything is here. Yeah, we stay here. Of course. Yeah, yeah we stay here. Normally committees take place in one room. Thank you to interpreters for indulgence. Szeretném a tolmácsoknak is megköszönni, hogy